jó reggelt kívánok! Már negyed tíz van, úgyhogy kezdjük meg a munkát. Különösen az európai űrpolitikára és annak a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos aspektusaira fogunk koncentrálni ma. Azért, mert a Lisszaboni szerződés konkrétan említi is az űrpolitikát, a világűrrel kapcsolatos európai politikát, és jogi alapot teremt egy közös európai űrpolitikára a 189. cikke értelmében. Ennek a védelmi és biztonsági aspektusai rendkívül fontosak akkor, amikor egy közös európai stratégiát akarunk kialakítani. Szeretném jelezni, hogy lehet, hogy ennek a témának a nehézsége az annak, hogy ennyire kevesen vagyunk itt jelen ma reggel, de az Európai Parlament egy globálisabb megközelítésben szervez konferenciát is erről a témáról. Az Ég és Világűr csoport holnap tervez egy, holnapra szervezett egy találkozót, és Buzek elnök úr is részt vesz a konferencia, az előbb említett konferencia megszervezésében. Ennek persze a biztonság és a védelmi aspektusai lesznek számunkra a legfontosabbak. Három meghívott előadónk van. Kainz Hüber asszony, az Európai Bizottság űrpolitikai osztályáról, aztán Naja asszony, az Európai űrügynökség részéről, aki az Európai Unióval való kapcsolattartásért felelős, illetve Párizs úr, aki az Európai Védelmi Ügynökség részéről érkezett. Itt egy projektért felelős, a SATCOM projektért egészen konkrétan. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg az önök előadásait, és utána a jelenlevőkkel lefolytatjuk a vitát. Talán Kenzuberg asszonyjal kezdhetnénk a bizottság részéről. Thank you. Köszönöm szépen, Tanzson úr. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Ezen a kora reggeli órán, ahogy az elnök úr is mm, bemutatott, Szilvia Kainz Huber vagyok, az Európai Bizottságnál az űrkutatás, az űrpolitikával foglalkozom, egy egységnek vagyok a vezetője. Rövid áttekintést szeretnék elsősorban nyújtani önöknek ma reggel. Nem akarok nagyon komoly részletekbe menni, hiszen arról már egy csomó prezentációt meghallgathattak. Úgyhogy nem akarom bemutatni, hogy mi lesz az európai ö, űrpolitika, inkább a változásokra hívnám fel a figyelmet, amelyeket a Lisszaboni szerződés nyomán, illetve a 189-es cikk alapján fogunk majd végrehajtani. Tehát megvizsgáljuk, hogy mik lesznek a következő lépések, majd pár ponttal kapcsolatban, ami az űrpolitikát, a biztonságot és a védelmet illeti, részletekbe is szeretnék menni, szintén ennek a 189-es cikknek a fényében. A Lisszaboni uh, szerződés jóvoltából az űrpolitika közös európai ügyé vált. Párhuzamos kompetenciák, megosztott kompetenciák vonatkoznak rá. Ez azt jelenti, hogy az európai kompetencia nem jelentheti azt, hogy a nemzeti kompetenciákat a tagállamok ne alkalmazzák, ne jutassák érvényre, de ugyanakkor a Lisszaboni szerződés egy politikai identitást ad az EU-nak az űrpolitika tekintetében, és a 189-es cikk, az új jogalap, számos más Európai Uniós politikához kapcsolja az űrpolitikát. Így az új politikai identitáshoz kapcsolódó politikák végrehajtásának ez az új alapja. A szerződés azt is kifejti, hogy ezeket a erősebb és formálisabb kompetenciákat hogyan alkalmazhatja az Európai Unió az űrpolitika területén, Például egy európai űrpolitikát hozhat létre, közös kezdeményezéseket indítványozhat, kutatásfejlesztési indít, ö, kezdeményezéseket indítványozhat, illetve az űr felfedezésének és az ebben rejlő lehetőségnek a kiaknázására is közös fellépéseket tervezhet. A 2.4-es cikk a közös kül- és biztonságpolitikához kapcsolja az űrpolitikát, és hogyha hozzátesszük még a 189-es cikket, akkor ebből az is következik, hogy a 189-es cikket úgy lehet értelmezni, hogy az űrpolitika az alapját képezheti, vagy kiegészítheti a közös védelmi és biztonságpolitikát is. Hát a jogi szolgált segítségével ezt sikerült kihámoznunk az új helyzetből. Az Európai Unió működéséről szóló szerződésre visszatérve, az Európai Uniónak lehetősége van arra, hogy ezt az új kompetenciát végrehajtsa, és egy európai közös űrpolitikát hozzon létre. Végül mm, a szerződés megerősíti a már is nagyon hatékony kapcsolatainkat az Európai űrügynökséggel, a szerződés formalizálja ezt a kapcsolatot, mivel kijelenti azt, hogy az esa val az űrkutatás területén a megfelelő kapcsolatokat létrehozza és felállítja az Európai Unió. Tehát nem a nulláról kezdjük a dolgot. Már 40 éve létezett ez a terület és ez a kompetencia, az Európai Unió részéről, a, különösen a kutatás és a fejlesztés, a programfejlesztés területén. Ezek után olyan alkalmazások létrehozásához vezettek, amelyek politikai célkitűzések szolgálatába állíthatók európai és nemzeti szinten is. Van egy keretmegállapodásunk 2004 óta az ESZ-val, ezt már egyszer megújítottuk és meghosszabbítottuk a jelenlegi az megállapodás 2012-ig érvényes. Politikai szempontból az EU számára az ESA egy felbecsülhetetlen érték. Akármi is történjen, most az a feladatunk, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ez a keretegyezmény az Európai Unió új kompetenciái értelmében hogyan megerősíthető, ez az egyik olyan kérdés, amit jelen pillanatban is vizsgálunk. De kezdőpontként azt hiszem, hogy az kell, hogy legyen a feladatunk, hogy mindkét oldalt megerősítsük, megvizsgáljuk azt, hogy az ESZA mit tud számunkra felajánlani, és a jövőben hogyan tudjuk sikeresebbé tenni kapcsolatunkat. Mindezt a hozzáadott értékkel tudjuk kombinálni politikai szinten. Hol állunk tehát most? nagyjából. Ahogy mondtam, az első lépések kormányzati szinten már megtörténtek. Az európai űrpolitika kapcsán az Európai Tanács egy konkrét űr tanácsot hozott létre, hogy megvizsgálják ezt a kérdést, döntés született egy ide vonatkozó munkacsoport létrehozásáról, ami az Európai Unió űrben folytatott tevékenységével foglalkozik. Az elkövetkezendő néhány hétben fog először összeülni ez a munkacsoport. Az Európai Tanács jelen pillanatban vizsgálja azt is, hogy milyen stratégiája legyen az űrpolitikával kapcsolatban az EU-nak, és tehát elmondhatom, hogy nem a nulláról kezdjük, hiszen a korábbi elnökségek is volt, hogy akár miniszterek, akár a parlamenti állásfoglalások segítségével előtérbe helyezték ezt a politikát. Egyáltalán nem titok az sem, hogy van két már is folyamatban lévő európai infrastruktúra programunk, amely kapcsolódik az űrpolitikához, Ezeknek a, lét, a, a, a Galileóról és a GMS-ről van szó. Amikor az Európai Unió egyre jelentősebb szereplővé válik az űrben, akkor tudatában kell lennünk annak is, hogy a saját űrinfrastruktúra projektjeinket kritikus fontosságú infrastruktúrának tekintsük, amit meg kell védenünk. Felelősséggel tartozunk ezekért az infrastruktúrákért és meggyőződésünk, hogy az űr és a biztonság kérdésköre egy olyan harmadik prioritás, amelyet mindenképp szem előtt kell tartanunk a jövőben. Majd visszatérek arra, hogy ha, ha majd engedik, majd egy kicsit később, hogy mit is kívánunk tenni ezen a területen. De végül az elmúlt években az űrkutatás területén azt tapasztaltuk, hogy ez is egy olyan terület lehet, aminek Európai Uniós szintű cselekvési terveit kell majd megfogalmaznunk. Meg kell vizsgálni, hogy milyen hozzáadott értéket tud az EU hozzáadni ehhez, amellett, hogy az ESZ-nak már is óriási technikai kompetenciái vannak ezen a területen, hozzá tudunk adni politikai kompetenciánkból is, hogy magasabb politikai szintre vigyük ezt a kérdést, hogyan és mit tudunk tenni ennek érdekében, ezen jelen pillanatban gondolkozunk a tagállamokkal. Már egy éve folyik ez a gondolkozási folyamat, és néhány komoly következtetést a múlt heti konferencián vontunk le. Itt részt vettek nemzetközi partnereink is. Az volt az egyik következtetés, hogy legalábbis egy első lépésben szükség van arra, hogy egy úgynevezett nemzetközi magas szintű platformot hozzunk létre, ahol az Európai űrkutatási Stratégia ö, megnyilvánulhat, ezt meg tudjuk ö, alkotni, és nemzetközi partnereink számára is be tudjuk mutatni. Most engedjék meg, hogy visszatérjek egy korábbi pontra, hova akarunk eljutni a jövőben az űr és a biztonság területén. Amikor az Európai Unió egy erősebb szereplővé válik az űrben, akkor elmondhatjuk, hogy az Európai Unió már is az EGNOS konstellációnak a tulajdonosa, ez fogja továbbvinni a Galileo programot is. Ugyanakkor az Európai Unió az ESA-val együtt a GMS programot is irányítja, ez jelenleg operatív fázisban van. Nemrég elfogadtuk a működésre vonatkozó szabályzatot, aztán vannak olyan műhold konstellációk, amelyekre vonatkozó programot fogunk az elkövetkezendő években elfogadni. Persze kérdés, hogy ezeknek az architektúráknak ki lesz a tulajdonosa, legyen-e ez az Európai Unió például. Ha igen, akkor jelenleg, akkor jelentős műhold architektúra tulajdonosként fog, tekinthetünk majd magunkra, de ez persze komoly felelősségeket is felvet majd a jövőre vonatkozólag. Azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak az európai tagállamok miniszterétől azt kell kérni, hogy ők is vállalják fel a saját felelősségüket, és hozzák meg a, a felelő intézkedéseket ezen infrastruktúrák védelmére. Egy konkrét cselekvés ezen a területen az, hogy egy európai képességet hozzunk létre, ami lehetővé teszi, hogy nyomon kövessük az űrben található értékeinket, az űreszközöket ellenőrizzük folyamatosan. Vannak olyan kapar is léteznek tagállami szinten, de szükség van arra, hogy biztosítsuk, hogy például a megfelelő szolgáltatások és a szervizelés európai szinten rendelkezésben áll, rendelkezésre áll, és a meglévő eszközök mellé európai eszközöket is felállítunk. Tehát az egyik prioritás az az, hogy legyen egy európai nyomonkövetési rendszer. Páris úr biztos fog majd az ehhez kapcsolódó tevékenységekről beszélni. Jelen pillanatban abban a fázisban vagyunk, hogy egyrészt definiáljuk, hogy egy ilyen rendszernek mik a civil követelményei, illetve mik azok a követelmények, amelyek a katonai oldalról megfogalmazódnak. És azon gondolkozunk, hogy mivel az űrben, duális rendszerben folytatunk cselekvéseket, hogyan tudunk reagálni a nem csak civil, hanem katonai oldalról megfogalmazódó igényekre. Ez utóbbit az EDA-val, az Európai Védelmi Ügynökséggel összhangban, az előbbit pedig a tagállamokkal összhangban végezzük. Az űr biztonságával kapcsolatban is vannak tevékenységeink, illetve vizsgáljuk azt, hogy a technológiákat, például a Galileóval kapcsolatban, hogyan tudjuk felhasználni, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ezek a rendszerek szolgálhassanak biztonsággal kapcsolatos politikákat is. És a gms kapcsolatban ugyanez a folyamat van most itt előttünk, hogy definiáljuk azt, hogy mit, hogyan és miért kell tennünk, hogy reagálhassunk az igényekre. Nem csak a környezetet vizsgálja, vagy követi nyomon ez a rendszer, hanem a biztonság területén is van egy nagyon fontos komponense. Eznek a fejlesztése még nem fejeződött be. Úgyhogy jelen pillanatban olyan alkalmazásokat keresünk, amelyek révén a GMS felhasználható például a vizek vizsgálata szempontjából, aztán különböző európai szereplők és tanácsi vagy bizottsági szereplők számára, ahol illetve akik úgy gondolták, hogy a segítségükre lehet a munkában a GMS. Hogyan tudja tehát az ő munkájukat támogatni ez a rendszer, illetve milyen követelményekkel tudjuk biztosítani azt, hogy a GMS milyen támogatást tud, jutni, tud adni az EU külső fellépéseinek. Aztán azt is vizsgáljuk, hogy a tengeri felügyeletben hogy tud segíteni nekünk a GMS rendszer egy újabb dolog, ami nem titok, az Európai Bizottság már a kezdettől azt mondta, hogy az ilyen rendszerek, mint például a Galileo, katonai felhasználásra is alkalmasak. És ismét elmondhatom, hogy folyamatban vannak a tárgyalások arra vonatkozólag, hogy a Galileo PRS hogyan tudná támogatni a biztonsággal kapcsolatos cselekvéseket. Tudjuk persze azt, hogy ez még csak a kezdet, és hogy többet kell még tennünk ezen a területen. Tudjuk azt is, hogy a Lisszaboni szerződésnek legalábbis jogi szempontból segítenie kell bennünket ebben a munkában. Jelen pillanatban európai szinten párbeszédet is tartunk az európai szereplők között az ESA, az EDA, a tanács főtitkársága részt vesz ebben a munkában, és vizsgáljuk azt, hogy az általam említett lépésekkel kapcsolatban mit tudunk tenni annak érdekében, hogy jobban biztosítsuk azt, hogy a szinergiákat ki tudjuk használni, egy oldalról a civil, másrészt a biztonsági és védelmi területek között az űrpolitikában. Jelen pillanatban még egy informális eszköz ez, eszmét cserélünk, és ennek következtében fogunk, következményeképp fogunk majd olyan közös cselekvéseket, közös terveket elfogadni, amelyeknek majd a keretét későbbiekben tudjuk formá- formalizálni. A biztonság jelen pillanatban a tagállamok kezében van, a katonai vagy a védelmi, katonai területek, vagy a védelmi minisztérium ellenőrzi ezeket a területeket, és hogyha tényleges szinergiákat akarunk a civil és katonai oldal között létrehozni, akkor nagyon fontos, hogy egyrészt a már meglévő katonai mm, struktúrákat is alkalmazhassuk, de ehhez nagyon fontos az, hogy meglegyen a megfelelő bizalom. A bizalomhoz pedig párbeszédre van szükség, és a párbeszéd során meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk a különböző hálózatokat kapcsolni egymáshoz, hogyan tudjuk a két oldalról származó információkat összefoglalni és közösen elemezni. Ezen a gondolkozási folyamatok mellett azt is vizsgáljuk, hogy a jövőt hogy tudjuk megtervezni. Mire van szükség ahhoz, hogy a tagállamokkal megkezdjük ezekről a kérdésekről a párbeszédeket? Kik azok a résztvevők, akiknek ott kell lenniük a gondolkozási folyamatban? A jogi hátteret megadja a szerződés azokkal a változtatásokkal, amelyekkel élt. Tehát a teoretikus alapja megvan a dolognak, ez elvileg megkönnyíti a munkánkat, de ott vannak még a gyakorlati összetevők is. Hogyan hozzuk létre a két oldal közötti bizalmat, hogyan szervezzük meg az együttműködést, a szorosabb együttműködést a különböző területek között alkalmazási alapon. Ezen túlmenően, ahogy említettem, a következő lépések egyre konkrétabb alapokra fognak helyeződni. Általánosságban az Európai Bizottság jelen pillanatban gondolkozik a tagállamokkal és egyéb szereplőkkel, valamint európai partnereinkkel arról, hogy minek is kéne lennie az európai űrstratégiának a jövőben. Persze, ott van a következő több éves pénzügyi keretről kezdődő gondolkozás, ami már egy komolyabb tárgyalási fázisba fog lépni a következő évben. A többi intézménnyel folytatott vita megbeszélések után, meg persze a tagállamokkal és egyéb szereplőkkel folytatott megbeszélések után konkrét javaslatokat szeretnénk majd megfogalmazni a következő pénzügyi tervidőszakra, hogy a kompetenciáinkat megerősíthessük a következő 7-10 évben ezen a területen. Ehhez természetes, hogy szükségesek az eszközök, szükséges a támogatás, hogy ezeket az ötleteket meg tudjuk valósítani. Konkrét programjavaslataink is lesznek majd, amelyeket a következő év közepén fogunk tudni benyújtani. Ezeknek a terveknek mindig harmóniában kell lenni majd az EU költségvetésével persze. Azt hiszem, hogy itt meg is állnék és lehetőséget adok az ESZ-ból, illetve az Európai Védelmi Ügynökségből érkezett kollégáimnak is, hogy felszólaljanak, és utána várjuk a kérdéseket. Köszönöm. Nezsa asszony, az Európai Ügykutatási ügynökség részéről azt hiszem, azt gondolom, hogy ez ön előadása valóban didaktikai módon összegezte az eddigi tevékenységet. Nem tudom persze, mit fog majd a jövőben tenni, de minden esetek. nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Igen, hát az előnyöm, kamerát Szévia asszony után beszélni, az az előny alakult ki ebből hogy sok mindent elmondott, ha megengedik akkor az ESZÁ-ra, az Európai Kutatási Ügynökségre összpontosítanék, és hogy milyen többletértéket képvisel ebben az új űr kutatási keretben, amit nagyon jól eh, leírt a kollégám. Röviden arra szeretném a figyelmet felhívni. Köszönöm szépen. Tehát eh, Szilvia már elmondta, hogy az űr egy nagyon hasznos eszköz, amely sok politika szolgálatába állítható az Európai Unión belül, és a védelmi biztonsági politikákról van elsősorban szó, de általában a GMS rendszerekre gondolok, a foglalkoztatásra, a növekedésre, az informatikai vagy informatikai társadalomra. Elnök úr ön azt kérte, hogy én konkrétabban beszéljek az ESZA-ról. Az ESZA, az Európai Ügyotatási Ügynökség, kormányközi ügynökség, amelyet 75-ben hoztak létre az európai tagállamok, 18 Európai Uniós tagállama tagja. Ezek ugyanazok a tagállamok, a legutóbbi bővítés előtti uniónak megfelelő tagállamok, de pontosabban Svájc és Norvégia is része az ESZÁ-nak. A Cseh köztársaság és Románia, a Cseh köztársaság már csatlakozott, Románia is fog majd csatlakozni az ESZÁ-hoz. Hát pontosabban a 18 tagállam európai állam, de nem mint EU-s tagállam. Tehát nagyjából ugyanazok az EU-s tagállamok Kosztaréta, amelyek a 2004-es csatlakozás előtt voltak jelen. 2000 alkalmazottunk van, öt intézményben, amely szét van szorva Európában, az éves költségvetésünk 3,6 milliárd euró, és azt gondolom, hogy nagyon fontos azt kifejteni, hogy az ESSA minden űrrel kapcsolatos tevékenységet lefed. A nagy testvére a NASA. A NASA alapvetően a tudományos kérdésekkel foglalkozik, de például nem foglalkozik az automata rakéta kilövő rendszerekkel. Nos, ami az alkalmazásokat, a tudomány, a technológiát illeti, ezeket a, a lakott űr fogalmát, mi kevesebbet foglalkozunk ezekkel a témákkal, mint a NASA, a nagy testvérünk. Eddig nagyon sikeresen dolgoztunk, 35 éve létezünk, ugye, kidolgoztunk nagy sikerrel 67 szatellitát, 10 tudományos szatellitát, de van környezetvédelmi megfigyelő műholdunk is, kettő műhold, kísérleti Galileo műholdat indítottunk el, ha úgy tetszik, széles palettája van a tevékenységünknek, minden űrágazatot lefedünk gyakorlatilag. Szeretném röviden elmondani, hogy mi egy kormányközi ügynökség vagyunk, ez azt jelenti, hogy a döntéseket nálunk a tagállamok képviselői hozzák, tanácsban összegyűlve, tanácsi formátumban kétfajta programunk van, vannak a kötelező programok, amelyek 15%-át teszik ki programjainknak, és ezek alapvetően tudományos technológiai programok, és vannak fakultatív programok is, mindaz, ami alkalmazás, kilövő szerkezetek, mindenfajta alkalmazás, a földnek figyelése, telekommunikáció, navigáció, ezek a programok most a tagállamok eldöntik, hogy részt vesznek-e bennük vagy sem, és eldöntik azt is, hogy milyen szinten kívánnak részt venni. Ez egy eléggé rugalmas ügynökség, mert a tagállamok opcionálisan részt vehetnek programokban vagy sem, és természetesen érdekeik függvényében, vagy érdeklődésük függvényében az ez egyik másik alapszabálya az iparpolitikára vonatkozik, a versenyképesség nagyon fontos elem, és cél az is, hogy garantáljunk egyfajta kiegyenlített tagállami részvételt. Nagyon fontos az, hogy ugye van egy az ismert szabály, ez a földrajzi visszatérülés, tehát garantálni kell a tagállamoknak, hogy ő valami fajta megtérülés is legyen. Nyilvánvalóan ez egy fontos motiváció, tehát annyit kapnak vissza a tagállamok, amelyet vagy arányosan a részvételükkel arányosan kapnak vissza, úgy tetszik. Szilvia beszélt róla, most már egy ideje együttműködünk az Európai Unióval és a bizottsággal, a Galileo és a GMS ezek olyan programok, amelyeket a Lisszaboni szerződés előtt döntöttek már el, vagy ezeknek sorsáról. Az Unió aktív volt az űrben a Lisszaboni szerződés előtt is. Persze a Lisszaboni szerződés nagyobb politikai súlyt ad az űr aspektusnak. Szívia említette, hogy az ESA és az Európai Unió egy keretmegállapodás hozott léte, 2004 óta van hatályban ez a keretmegállapodás, az űrtanácsot hozták létre ebben a megállapodásban, az ESA és az EU közös tanácsa ez, amely rendszeresen ülésezik 2004 óta, hat ülés volt, hetedik ülés lesz majd november 25-én. Közös tanács, az EU és az ESA közös tanácsa ez. Egyik eh, űrtanácsi ülésen 2007-ben a 29 tagállam, tehát az EZA és az Európai Uniós tagállamok közösen egy határozatot hoztak az európai űrpolitikával kapcsolatban. Május 2007 májusában ez a 29 tagállam egy európai űrkutatási programot indítottak el, amelyek nagy európai célkitűzéseket fogalmaz meg az újkotatás európai politikai célú alkalmazása aztán Európa biztonsági, védelmi igényeit is le kell tudni fedni űr elemekkel is, vagy az űr kutatási elemekkel. Nagyon fontos az innováció szempontjából az űrkutatás, nagyon fontos az információs társadalomhoz való ö, hozzájárulás. Nagyon fontos az önök ö, bizottsága szempontjából is, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy olyan ö, garancia tengely, amely lehetővé teszi azt, hogy függetlenül lehessen ezt a politikát folytatni. Ez nagyon fontos az önálló űrpolitika garantálása. Elhangzott már, tehát nem térek vissza erre a keretmegállapodásra. 2012-ig érvényes ez a keretmegállapodás. Lehet, hogy majd aktualizálják, vagy meghosszabbítják ezt a keretmegállapodást, amely létrehozta az űrtanácsot és amely meghatározta az együttműködés módját az EU és az ESZA között. Szilvia említette, a keret megállapodáson túl van a struktúrált párbeszéd, a struktúrált párbeszéd az űrről és a biztonságról egyesíti az Európai Védelmi Ügynökséget, a tanácsot, az ESZ-t, az Európai Uniót, a bizottságot, és ezen fórumon kerül lehet, fórum keretén belül lehet beszélni az űr és a biztonság kérdéseiről. Van együttműködés, amelyet az Európai Védelmi Ügynökséggel hoztunk létre, technológiai, technikai jellegű megállapodás. Egy adminisztratív megállapodást kívánunk előkészíteni, ami formalizálni fog az együttműködést az EDA, az EVA, az EVÜ és az ESA között. Talán beszélnék olyan témákról, amelyek az önök bizottságát különösen érdeklik. A biztonságról szeretnék beszélni. Gyakran beszélünk arról a tényről, hogy az ESA nem tud a biztonság területén programokat végrehajtani. Nem ez a helyzet. Az ESA konvenció nem mondja azt, hogy ez egy civil ügynökség. Az ESA konvenció azt mondja, hogy az ügynökség békés célú tevékenységeket folytat. Ez persze az ENSZ megállapodásoknak megfelelően nem, nem agresszív tevékenység folytatása a cél. Itt a az tevékenységünk célja azonban a biztonság garantálása, a béke garantálása, alapvetően civil jellegűek a programjaink, civil költségvetésből táplálkoznak, ha úgy tetszik. De már régóta dolgozunk ki olyan technológiákat, amelyeknek kettős felhasználása van. És az egyik programunk a, az űr megfigyelési program finanszírozása az a védelmi minisztériumokból áll össze. Tehát, ha úgy tetszik, a biztonság és védelem mezeére is lépünk, és a részvételünk a struktúrát párbeszédben megadja ezt a keretet, és konkretizálja a biztonsági védelmi tevékenységeinket is. A kihívások, a jelenlegi kihívások, erről szólt már Szévia is, Természetesen a Lisszaboni szerződés ratifikálása számunkra lehetőséget teremtett arra, hogy megerősítsük a politikai, az űr politikai láthatóságát, és hogy az űrkutatás eredményeit a biztonsági és védelmi politika szolgálatába állíthassuk. Örülünk ennek a szerződésnek, amely első alkalommal beszél az űről, és megemlíti az eszával való kapcsolatot is. Ez egy nagyon erős szimbólum, de szeretnénk ezen a területen elmélyíteni a kapcsolatainkat. Nagyon fontos az Európai Külügyi Szolgálat bevonása is. Az Európai Külügyi Szolgálat központi elem ahhoz, hogy a válságokat kezelni tudjuk. És természetesen szükség van az űr aspektusra is. Ha úgy tetszik, ezt az európai szolgálatot nagy figyelemmel kísérjük. Nos, nagyon röviden áttekintem. Ugye Szívi említett, hogy már ősidők óta vannak olyan programok, amelyek polgáriak, de katonai felhasználások is lehetnek a GMS és a Galileo. Kettős felhasználású, a másik program, amelyről már szó esett, ez az adatátviteli rendszer. Európában erről már beszéltünk, ez nagyon fontos a biztonságban, mert ez egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi, hogy csökkentsük azt az időt, amíg megszerezzük az adatokat. Az adat átvitelt segíti elő. Néhány óráról lecsökkentjük 5-10 percen, maximum negyed órára az adat átvitelt. Ez nagyon fontos a biztonság szempontjából, az adat átvétel persze nagyon fontos, az adatokhoz való hozzáférés gyorsabban, mint eddig, hát ez egy nagyon fontos vívmány. Aztán egy másik program, amiről szintén beszélt Szilvia, és ö, Rodolf talán beszél erről, ez a, az ő megfigyelési rendszer, mert a társadalmaink ö, nagyban függenek az űr, ö, kritikus űr struktúráktól, vagy infrastruktúráktól. Több kockázati tényező is veszélyezteti ezeket a struktúrákat. Tehát például ugye vannak, van az űr szemét fogalma, aztán ugye a különböző ö, ö, aszteroidok például, meteorok, tehát rengeteg olyan űrben lezajló folyamat van, amely kockáztatja, veszélyeztetje az infrastruktúráinkat. 2012 nagyon fontos ez ebből a szempontból, mert akkor operát, operatívá válik az a program, amely még előkészítés alatt van. Tehát ez egy nagyon fontos program, és azt mondanám, hogy uh, itt nem a, a legnagyobb kihívás nem az, hogy az, infra, az űr infrastruktúrát üzembe helyezzük, hanem egy olyan építmény felállítása okozza a nagy gondot, amely az ö, a nagyon sok szükséges elem, ezek földi elemek. Tehát nagyon nehéz, vagy a legnagyobb kihívás a földi és űrbeli elemek megfelelő összekötése. Tehát a földi és az űrbeli struktúrák megfelelő kombinációjának létrehozása a nagy probléma. A válságkezelés szolgálatába állítható űr struktúrák kérdése. Nagyon fontosak a válságkezelés szempontjából az űr struktúrák, vagy űrbeli struktúrák. Nem használják ki még eléggé, talán még nem vagyunk eléggé ö, reaktívak ebben a tekintetben. Meg vagyunk arról győződve, hogy ez olyan terület, ahol valóban hozzá tudunk járulni nagyobb mértékben a válságkezeléshez. Már említettem, hogy van egy nemzetközi kárta, vagy alapokmány, ez a polgári védelem érdekében alkalmazott struktúrák. Tehát az űr képek, vagy az űr felvételek felhasználása nagy katasztrófák esetében a polgári védelem szolgálatába állítjuk ezeket a képeket. Ez a kárta, ez az alapokmány nagyon jól működik, tíz éve hozták létre, 200 alkalommal aktivizálták ezt a kártát, vagy hivatkozták meg ezen a területen, tehát ez a kezdeményezésünk, hogy egy olyan integrált európai infrastruktúrát szeretnénk létrehozni, amely segíti a válságkezelést, legyen szó például természeti katasztrófáról Európában, vagy például béke érdekében történő beavatkozásról. Az a fontos, hogy a válságokat az űrbeli struktúrákkal, űrbeli felvételekkel jobban tudjuk támogatni az Európai Védelmi Ügynökség részéről érkezett kollégánkkal működünk és mi valóban szeretnénk hozzájárulni ez a területhez, mert szerintünk ez nagyon fontos, a válságkezelés, katasztrófa, elhárítás, véde, polgári védelem. Zárásképpen valóban ez egy nagyon fontos év, Szívja nagyon helyesen világított rá, nagyon sok minden történt a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével, van az űrtanács például, amely jövő héten ülésezik, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alkalom lesz arra, hogy megerősítsék, előre vigyék ezeket a témákat, amelyekről beszéltem. 2011-ben lesz egy adminisztratív megállapodás az EVÜ-vel. 2011-2012 lesz az a két év, amikor meg kell erősíteni az űr megfigyelési programot, és 2012 végén egy új ez a miniszteri szintű ülése lesz, ahol a következő évek költségvetéséről kell dönteni, és sok pénzre lesz majd szükség, is. ahogy Szél is említette, elő fogják készíteni a pénzügyi keretet, amely az Európai Unió pénzügyi tervéről van szó pontosabban, és a, az új Európai Uniós pénzügyi tervben meg kellene határozni az ESZA költségvetését. A jövő években nagyon fontos lesz. A következő évek fontosak lesznek a biztonság és az űrkutatás szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, végül pedig Páris úrnak adom meg a szót az Európai Védelmi Ügynökségtől, aki a műholdas kommunikáció ért felelős különösen. Uh, Köszönöm szépen, hogy meghívták az EDA-t, az Európai Védelmi Ügynökséget erre a mai ülésre, és lehetővé teszik, hogy elmondjuk a véleményünket az űr, a biztonság kérdéseiről. Különösen mióta hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, ez elismeri, hogy az EU-nak egy űrpolitikát kell kialakítania, hogy más szakpolitikáinak a végrehajtását ez is elősegítse. Ennek természetesen része a közös biztonság és védelmi politika. Az űrnek a válságkezelésben, tervezésben is kiemelkedő szerepe van, és az EU új külügyi szolgálata egy új dimenzióval ruházza fel ezt az egész területet, szinte kötelező téve az átfogó megközelítést. A Lisszaboni szerződés tehát eh, a eh, védelmi képességek fejlesztése, a kutatás, eh, a környezetvédelem területén számos feladatot ró ránk. Meg kell erősítenünk Európában a védelmi ágazat ipari technológiai alapjait. Ennyit az általánosságokról. Ami az ügynökséget illeti, itt természetesen nagyon jó kapcsolatokat alakítottunk ki az, az űrügynökséggel és az Európai Bizottsággal. Struktúrált párbeszéd folyt már az elmúlt években a védelem biztonság kérdéseiről. Két kérdésről szeretnék elsősorban ma beszélni. Az első, mi a űr szerepe a kapacitáson alapuló megközelítésben, a másik pedig milyen lehetőségeink vannak arra, hogy megerősítsük a polgári katonai együttműködést. Ez a kérdés szinte prioritás. Az előttem szóló is beszélt arról, hogy az EDA-nak is van ezen a területen sok feladata. A képességekről szólva. Először is próbáljuk tisztázni, hogy mik értünk képességeken. Ez az eszközök alkalmazásának a képessége, amelyek az eredményeképpen egy pontos, precízen meghatározott hatást érünk el minden szinten, stratégiai, taktikai és operatív szinten egyaránt, azaz a műveleti területen is. Itt nem csak rendszerek és berendezések tartoznak ide, hanem a műveletek koncepciója, a szervezés, irányítás, információ, menedzsment, és ide tartozik az adatbiztonság, és tágabb értelemben az informatikai hálózatok biztonságának a kérdése is. Az eszközök, tehát ezek az, eszközök, az eszközrendhez hozzárárulnak a kapacit, a képességek növeléséhez. Ennek egyik fontos része a felderítési rendszer és a úgynevezett Space Situation Awareness, azután a SETCOM, a műholdas rendszerek. Más érdekes hasznosítás a védelem számára az űr kapcsán a hely meghatározás, navigáció, tehát a alapvetően a Galileo rendszer, eh, valamint az elektronikus jel intelligencia eh, területe. Az eh, ETIA-nál, tehát nem csak az űrrel foglalkozunk, hanem szeretnénk a védelmi terület ben dolgozók számára a maximumot kihozni az űr lehetős, űr által nyújtott lehetőségekből. A biztonság és a szolgáltatások tartossá tétele, valamint hozzáférhetősége és költséghatékony és üzemeltetése fontos szempontok számunkra. A természetétől fogva az űr kettős természetű, legalábbis nagy mértékben ezt mondhatjuk. Hogyan tudunk reagálni a képességi követelményekre? a mai meghatározás alapján. A legtöbb űrprogramot eddig vagy polgári, vagy katonai rendszernek tekintettünk. Bár volt néhány példa az integrált kettős hasznosításra. De az űrt elsősorban most tekintjük már kettős hasznosításnak, ezért mind a két közösség igényeinek meg kell, hogy feleljen. Ugyanis egyre nagyobb a konvergencia a különböző katonai és polgári műveletekben részvevők számára. A távközlés, a navigáció biztonságos és reagáló módon egy jó példa lehet eh, erre a kettős hasznosításra. A védelem nagy mértékben eh, úgy láthatja el a feladatát, eh, hogyha a következő követelményeknek megfelel. Az első a szolgáltatások eh, kiszervezése azokon a területeken, ahol a kereskedelmi szereplők magas minőségű és biztonságos szolgáltatásokat tudnak nyújtani katonai vagy polgári felhasználóknak. A SETCOM, a műholdas kommunikáció itt kitűnő megoldásokat kínál. Ugyanakkor a legfontosabb kérdés talán Európa számára az, hogy az EU akarja-e garantálni az élet fontosságú linkekhez való hozzáférést, tehát a katonai infrastruktúrákhoz való hozzáférést. Itt gyakorlatilag nulláról indulunk. A föld megfigyelő rendszereket alapvetően Európán kívüli üzemeltetők üzemeltetik. A második kérdés, hogyha EU saját eszközeire akar hagyatkozni, akkor egyre fontosabbá válik az, hogy struktúrált módon megszervezzük a kapacitásfejlesztési folyamatot. Nagyon óvatosan kell elemeznünk, hogy a katonai és polgári oldalon milyen követelmények léteznek, és konszolidálni kell a követelményrendszert úgy, hogy reagálóképes rendszereink legyenek. Egy érdekes teszt eset zajlik jelenleg az, az SSA, a Space Situation Awareness keretében, kettős hasznosítású rendszereket tesztelünk, tehát amit polgári és katonai célra egyaránt lehet használni. Hogy mondjak néhány konkrét példát arra, hogy például én eddig milyen fejlesztésekben vettem részt. Ami például a beruházások koordinálását illeti, ő űrrel kapcsolatos K plusz F területen, itt két dimenziót kell figyelembe vennünk. Az egyik a e, kritikus e, űr e, technológia felhasználása, és ehhez a különböző EU-s intézmények, az ESA és az EDA együttes fellépésére, nagyobb koordinációjára van szükség. Másodszorban koordinált demonstrációs missziókat kezdeményezett az ESA és az EDA, Hát ez már az első próbák megtörténtek a SETCOM területén eh, a globális eh, légirányítással kapcsolatban. Szisztematikusabb megközelítésre van szükség, ez a harmadik fontos eh, szempont. Az ESA-nál és a tanácsnál is arra törekszünk, hogy több legyen a komplementaritás és a szinergiák kihasználása az katonai és polgári kutatás területén, az űrkutatás területén. Az Situation Awareness témákon nagyon jó az együttműködésünk például az USA-val is. Másik konkrét példám a katonai képességek definíciójának a koordinálása. Hadd illusztráljam ezt. Először is létezik katonai polgári szinergiák munkacsoportja, és létezik két föld megfigyelési program, amelyeket külön indított a katonai, illetve a polgári oldal bár emellett is szólnak érvek, de azért vannak bizonyítékok arra, hogy esetleges szinergiákat lehetne a kettős használatból, tehát hogyha a műholdat katonai és polgári fél egyaránt használja, viszont ez sokszor nagyon nehéznek bizonyul. Amikor a következő nem generációs képességeket létesítjük, akkor ezt a szempontot jobban figyelembe kell venni. A Space, Space Situation Awareness az a projekt, amivel jelenleg foglalkozom, és ez a második példám. Jelenleg próbáljuk definiálni a kapacit képességekkel kapcsolatos követelményeket, az EDA és az ESA, a katonai és a civil szféra követelményeit egyaránt megpróbálja figyelembe venni. Ezek az igények nem azonosak, vannak sajátosságok a védelmi oldalon, például az űr felderítés kapcsán, ehhez hozzátartozik az űr vagy föld alapú felvételkészítés. Fontos, hogy megvalósuljanak a nemzetközi egyezmények, és ez egyértelműen már kettős hasznosítás. A civil szféra szereplőinek el kell fogadni szigorúbb követelményeket, ami az irányítást és az adat politikát illeti, hogyha megvalósul a kettős használat. Azután az intelligence surveillance és fel, tehát a hírszerzési célú felderítés és megfigyelés területén megfelelő mixet, elegyet kell kialakítani az űr, illetve nem űr, űren kívüli elemekből. Az ESA architektúrájában is részt vesz az EDA, megpróbálunk eh, KBVP műveleteket eh, a két ügynökség olyan eh, közösen lebonyolítani, hogy így a legnagyobb költséghatékonyság valósuljon meg. A leggazdaságosabb megoldások, a szolgáltatások kiszervezése outsourcing kapcsán indult egy projekt az ESCPC, ami lehetővé teszi, hogy az Unió és a tagállamok SATCOM szolgáltatásokat ki a kereskedelmi eh, szereplőknek, eh, illetve a másik oldalon a beszerzések eh, központosításával próbálunk jobb válaszokat adni a megfigyeléssel, a felvétel készítéssel kapcsolatos problémákra. Röviden, tehát olyan, bár nincs szükség arra, hogy egy all-in space politikát valószítsünk meg, de az űrrel kapcsolatos kérdéseket integrálni kell más területekre, és egy átfogó katonai, polgári megközelítést kell kidolgozni. Minden érintett, a tagállamok, az Európai űrő ügynökség, a bizottság, a védelmi ügynökség kell, hogy továbbra is párbeszédben maradjanak a biztonságosgal kapcsolatos alkalmazásokban, és kell erősíteni szükséges a koordinációt. Az Európai Parlamentnek kulcsfontosságú szerepe lesz abban, hogy támogassa ezeket az erőfeszítéseket, amelynek a célja az európai polgárok biztonságának a növelése, erősítése. Köszönöm a figyelmüket. Euh, Köszönöm szépen ezeket a nagyon kimerítő előadásokat. Lenne néhány nagyasszonyhoz intézendő konkrét kérdésem említette az EU tanács, az EU világűr tanács, illetve az ez a együttműködését. Ez milyen szinten található hasznosnak, és a tanács 29 tagjával kapcsolatban mi az a két ország, amely nem EU-s tagállam, de mégis részt vesz a tanács munkájában. Aztán beszélt az önök kapcsolatáról harmadik országokkal, különösen a nagyon gyorsan feltörekvő és nagyon ambíciózus űrpolitikát folytató országokkal kapcsolatban, Kína és India volt ez a kettő. Ezek milyen problémákat vehetnek, vethetnek fel az ESA-nak? És még egy kérdés, a NATO-ban is nagyon sokat gondolkozunk a rakétavédelemről, a korai előrejelző rendszerek, amelyeket a világűrbe telepítünk, ezekkel kapcsolatban bizonyos tagállamok munkát folytatnak, és tervezik ilyenek felállítását. Lehetne-e, érdemes-e a intézményi szintre vinni ezt a tervező munkát, és esetleg közös európai rendszereket létrehozni. Geiler úrnak adom meg azt. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm mind a három előadónak a valóban nagyon érdekes eh, előadásokat. Azt hiszem, elég struktúrát hoztunk már létre, ahol sok szakértelem halmozódott fel. Most politikai akaratra van szükség, hogy eh, meg is valósuljon mindaz, amire már képesek vagyunk. Többek között ön beszélt a szinergia hatások eh, kiaknázásáról a katonai polgári együttműködés eh, keretében. Azután említette, hogy egyre nagyobb a konvergencia, amikor különböző szereplők együtt működnek. Egy kérdés eh, merült fel bennem ennek kapcsán. Az előadása elején ön azt mondta, hogy a tanácsnak és az EDA-nak párbeszédet kell folytatnia továbbra is a szükséges mértékben. Ez annyiban lepett meg engem egy kicsit, mert én úgy gondoltam, hogy az EDA tulajdonképpen utasításokat kap egyfajta hatóság, és nem egy szabad térben működik, hanem a politikai akaratot hajtja végre, azaz azt, amit a, amire a bizottság vagy a tanács utasítja. Most e-, ezzel párhuzamosan is mm, van valamilyen fejlemény, vagy hogyan vannak egyeztetések? Mi a munkakapcsolat az EDA, honnan kapja a megbízásait, a feladataira? ez, ezek általában politikai döntések alapján történik, vagy pedig fordítva van, hogy az EDA először mindenféle gondolatokkal, elképzelésekkel előáll, és azután ezt meghallgatják a politikusok, vagy a politikai felelősséget viselők? Végül még egy a pénzügyekkel kapcsolatban még egy kérdés. Itt az albizottságban természetesen mi elsősorban azzal foglalkozunk, hogy a konkurenseinkhez képest mi most olyan helyzetben vagyunk, hogy sok mindent polgári szinten hoztunk létre, és azután csodálkozunk, hogy ennek milyen finanszírozási igénye van, és ezt nem tudjuk teljesíteni, mert a konkurenseink rendszerint kezdetben a katonai oldalról indultak, és azután ennek a polgári hatásai, úgymond a collateral profit volt, a járulékos nyeresség, és hát akkor ne csodálkozunk, hogy ők versenyképesebbek. Az ön eddigi megítélése szerint van-e tényleg politikai akarat, hogy ezeket a lehetőségeket, amelyekkel most rendelkezünk, valóban megvalósítsuk? Köszönöm, Mikkel. Kiváló kérdés. Tökéletesen fel tudok sorakozni el mögé, különösen az utolsó pont mögé. A rakéták 80%-a az európai rakéták 80%-a civil, kereskedelmi rakéta, nem úgy, mint az USA-ban. Gualtéri úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a három előadónak a nagyon érdekes előadásokat. Amiket elmondtak, az azoknak a dolgoknak mind komoly politikai implikációi vannak. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy az első felszólaló is mondta, hogy a Lisszaboni szerződés által meghatározott keret, egy aszimetriát jelent, vagy ez a következménye, hiszen ott vannak a különböző szereplők. Ott van egy oldalról az űr tanács, tehát egy új struktúra kezdett el az űrpolitikával foglalkozni a tanácson belül, de aztán ott van a külpolitikai és a védelmi tanács is, ott van az LDA a saját alapszabályával, amelynek e, egyhangú döntésére van szükség. Tehát ott vannak a különböző intézményi megoldási formák, és bizonyára ezt érdemes lenne felülvizsgálni és újra kiegyensúlyozni. Tehát az a kérdésem, hogy az önök véleménye szerint hogyan lehetne ezt az intézményi keretet újra szervezni. És hogyan tudnánk a keretegyezményt megváltoztatni? Aztán volna még egy kérdésem. Ez az erőforrások biztos meglétére vonatkozik. Nem fér hozzá kétség, hogy ezek a programok, mint például a Galileo, rendkívül fontosak a biztonság szempontjából. Nagyon fontosak tehát, de vannak más programok, mint például az ITER és ezeknek a finanszírozása bizonytalan. Úgyhogy kíváncsi volnék a véleményükre erről a helyzetről. Gondolják-e, hogy riadalomra ad okot ezeknek a programoknak a finanszírozási helyzete? A parlament nagyon is támogatná a Galileót. Aztán volna még egy kérdésem. Ez a GMS Muses kapcsolatáról szól. Szeretném jobban megérteni technikai szempontból, hogy hogyan működik ez a kettő. Um, eredetileg ez két különböző dolog volt, két különböző program, de aztán valahogy összekapcsolódtak. A tervezett szinergiák hiánya ez most már megoldhatatlan problémát jelent, vagy pedig lehetne a MUSIS és a GMS konstelláció között valamilyen szinergiát létrehozni, illetve a katonai nemzeti rendszerek között. Ennek persze politikai, ezek politikai és védelmi problémákat is felvethetnek, ezt én megértem. A végső kérdésem pedig arra a tendenciára vonatkozik, hogy egyre inkább privatizáljuk a műholdas rendszereket. Ennek védelmi következményei lehetnek EU-s szempontból, hogyan látják ezeket a fenyegetéseket, hiszen szeretnénk az Európai Unió számára garantálni a hozzáférést a műholdas kommunikációhoz. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Gomes asszony. Köszönöm. Csatlakozom kollégáimhoz, és én is gratulálok, és köszönöm ezeket a hasznos előadásokat. A következő kérdéseim lennének. Egy pénzügyi gazda válsághelyzetben látják-e azt, hogy ennek az önök tevékenységére is hatása volt, akár pozitív, akár negatív módon? lehet akár pozitív is a következmény, hiszen lehet, hogy a tagállamok jobban felismerik a szinergiákra való szükséget, és jobban összehangolják az erőforrásokat. De más oldalról az is lehet, hogy az elsődleges zsigeri reakció az inkább az, hogy megkérdőjelezik a már folyamatban lévő projektek hasznosságát. Tehát azt kérném önöktől, hogy a Galileo finanszírozásával kapcsolatos helyzetet mondják el, hiszen a parlament nagyon sokat küzdött ezért, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is hajlandóak vagyunk tovább küzdeni érte. Aztán azt is szeretném megkérdezni, hogy a múlt márciusi állásfoglalásunkban az űr politikáról volt egy javaslatunk az Európai Biztonsági Stratégiára vonatkozott. Azt javasoltuk, hogy a GMS tegyen többet azért, hogy a védelmi és biztonság politikai ágazat igényeinek jobban megfeleljen. És hogy a műhold központ egy interfészt jelenthetne ezen a területen, történt előrelépés azóta. Még egy kérdés. Volt egy utalás arra, hogy a tagállamok és az EU a kereskedelmi képalkotásra hagyatkozik. De ebben az állásfoglalásban feltártuk azt, hogy több megállapodásra van szükség a tagállamok között ahhoz, hogy a tagállamok, illetve a kormányok képalkotás, tehát képeihez hozzáférjünk. Ezen a területen történt-e előrelépés? Illetve nyomon követik-e azt, hogy az USA és a Kína mit csinál ezeken a területeken konkrétan, a kutatás, fejlesztés, űrkutatás és fejlesztés területén. Még egy kérdés, van-e álláspontjuk, illetve a tanács kérte önöktől ilyen álláspontot? a rakétavédelmi rendszerre vonatkozólag, amit a NATO keretén belül javasoltak. Ez technikailag életképes-e, lefedi-e egész Európát, és kiegészíti-e a meglévő NATO rendszereket, vagy ezekkel nem kompatibilis. Aztán az űrtanács, van lehetőség arra, hogy Eston asszony is bekukkancson erre az ülésre? Elnök, köszönöm. Akkor először Nagy asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Akkor először az önkérdéseire reagálnék. Az űrtanács csak kapcsolatban van egy kis zavar. Itt két különböző tanácsról van szó. Van egy oldalról a történelmi, az ESA és az EU közötti tanács, ami miniszteri, és van a miniszteri szintű Európai Uniós tanács. Az versenyképességi tanács vesz részt az esa val való tanácsban, de tehát, hogy előfordul, hogy van olyan ország, amelyik a gazdasági miniszterét, van, amelyik az ipari miniszterét küldi. Ez a közös tanács minden az politikáért felelős minisztert összeültet, a 27 EU-s tagállamból, illetve még két államból, amelyek az ESA-nak a tagjai, de az EU-nak nem, ezek Svájc és Norvégia. Aztán van az új űrtanács, ez a versenyképességi tanácsnak a továbbfejlesztett változata, hiszen kompetenciához jához hozzávettük az űrkutatást is. Itt a 27 EU-s tagállam vesz részt a munkában, ez az EU-nak az űrtanácsa. És ahogy Szilvia is mondta, ez a tanács létrehozott egy munkacsoportot, a világűrről szóló munkacsoportot, ahol, ahova a megfigyelőit el fogja küldeni. Tehát két külön formációról van szó, két külön űrtanácsról. Az egyik az ESA tagállamait és az EU tagállamait foglalja össze, és ebben részt vesz az Európai Bizottság és az ESA végrehajtó szerve is, illetve ott van a másik, ami az Európai Tanácsból alakult ki, és a 27 EU-s tagállamot tömöríti. Hát a feltörekvő országok bizony már nagyon messzire törtek előre. Általános tekintetben együttműködünk az összes űrhatalommal. Nagyon erős az együttműködés az USA-val és Oroszországgal is. India és Kína, Kína Tudományos szinten már is e, már együttműködtünk velük. Például volt egy hold missziónk ö, Indiával együttműködésben, e, illetve tudományos szempontból együttműködünk Kínával is. Tehát vannak kapcsolatok, de ezek egyelőre a tudományos területre korlátozódnak hiszen ezekkel az űrhatalmakkal nem csak együttműködésben vagyunk, hanem versenyben is. Például a műholdak vagy a rak, űrhajóhordozó eszközök, űrhajóhordozó rakéták piacra dobása területén. Tehát a Európának az űrkutatása, az űrpolitikája kritikus mértékben múlik azon, hogy a, a versenyben, a gazdasági versenyben mennyire tudunk a jó pozícióban maradni. A műholdak és a rakéták, a hordozó rakéták teszik ki az űrkutatási piacnak a 90%-át, úgyhogy ha a kereskedelmi szinten fenn akarunk maradni, akkor komolyan kell vennünk a versenyt az USA-val kapcsolatban van egy nagyon jelentős különbség, a lakosság támogatja az űrkutatást, az Európai Unión belül azonban ez nem ennyire erős ez a támogatás. Aztán az űrfelügyelet kérdése. Ez fejlődik, és ez egy olyan program, ami például a német tira rendszer, vagy egy másik francia rendszer létrehozott olyan eszközöket, amelyeket fel lehet használni erre a területre. Azonban az űrfelügyelet felügyelet jelen pillanatban nem fedi le az ön által említetteket. A Libra elképzelhető, hogy ilyen felelősséggel is fog rendelkezni, de jelen pillanatban nem teszi. A kormányzat, illetve ezeknek a konstellációknak a megszervezésére vonatkozó kérdés, ami az intézményeket, a bizottságot, az EDA-t, akinek most új ö, alapszabálya lett. Hát bizony nagy kihívás az, hogy együttműködjenek ezek a különböző szervezetek, ezek a különböző konstellációk. Nem könnyű megszervezni a közös munkát. Az ESA és EU tanácsnak az egyik feladata lesz az, hogy alkalmazza az új Lisszaboni szerződést követő helyzetre ezt az együttműködést. El kell gondolkozni arra is, arról is 2011 folyamán, hogy milyen változtatásokra volt szükség a közös a megállapodásban és a keret megállapodásban, hiszen hogyha nem módosítjuk 2011-ben, akkor automatikusan meghosszabbodik a régi verzió négy évre. Aztán van egy kérdés, ami nem igazán rám vonatkozott, azonban a finanszírozásra kapcsolatos kérdés, a, és az a e, finanszírozásunkra a gazdasági válság hatása. Hát jelen pillanatban azt mondhatom, hogy egészen mostanáig igazából nem volt nagyon negatív a hatása. A pénzügyi válság a kutatásba és a technológiába való beruházást annyiból nem érintették, hogy ez mind a jövőre vonatkozik, a kompetenciák konszolidálására, és ebbre hajlandóak áldozni továbbra is az ipar résztvevői. Tehát egyelőre nem éreztük, de most már kezdjük érezni a hatását. Különösen a tanácsi kollégáink érzik a hatását, hiszen nehezebb lesz majd a pénzügyi terv előkészítő tárgyalás sorozata új programokról kell majd dönteni, és az új programok egy nehezebb kontextusban, nehezebb légkörben kell majd, hogy megfelelő finanszírozást kapjanak. A GMS, e illetve a biztonság kapcsolata van egy munkacsoport a civil és katonai szinergiákról, ők gondolkoznak ezen is, hogy hogyan tudjuk a GMS-en e belül a biztonsági igényeket figyelembe venni. A GMS e és a muzis nem ugyanazon a szinten áll, de világos, hogy vannak közöttük szinergiák. De azt hiszem, hogy itt most abba is hagyom, és a kollégáimnak is hagyok egy kis időt a válaszadásra. Most néhány kérdésre szeretnék reagálni, méghozzá a költségvetési hatásról, erről szóltam az előadásomban a végén. Említettem, hogy meg kell határozni a prioritásokat, Ugye van a bizottságnak is egy javaslata az űrtevékenységekre, és itt világosan szerepel a prioritás az a kapcsolatban, hogy a Galileo rendszereket, a GPS rendszereket, nagyon fontos ezen rendszerek finanszírozását, a pénzügyi terve be fog ez épülni, ez világos számunkra. Persze vannak viták, amelyek kiegészítő szükségletekről beszélnek a jelenlegi Galileóval kapcsolatban. Miután nem vagyok a Galileo program képviselője, nem szeretnék belemenni a részletekbe, nem szeretném önöket félretájékoztatni olyan kérdésekről, amelyek nem a legutóbbi állást tükröző tárgyalások eredményeként ismertethetőek. Most arról van szó, hogy garantálni szeretnénk egy hatékonyabb, átfogó program végrehajtást hosszú távon. Ugyanez elmondható folyó viták vannak a GMS rendszerekkel kapcsolatban, ahol a kezdeti ö, operatív program vitákat folytatják az ESSA a, és a bizottság között. A kérdés az, hogy van-e szükség valóban a költséghatékonyabb programmenedzsment érdekében szüksége van-e arra, hogy megnézzük, hogy milyen plusz pénzeket lehet rendelkezésre bocsájtani. A jelenlegi pénzügyi tervben is szerepelt erre vonatkozó ö, hivatkozás. Sokkal részletesebb vitát kellene erről folytatni, de hát én nem ismerem a GMS ö, irodát a bizottság részéről, tehát nem szeretnék itt sem belebonyolódni semmilyen részletbe. A fő célkitűzés, amikor azt említem, hogy előterjesztenénk egy olyan programot, amely az a kapcsolatos, hogy a következő pénzügyi terv keretében milyen programokat szeretnénk bevezetni, amelyek segítségével ezeket a rendszereket valóban ö, hosszú távú stabil finanszírozásnak tennénk ki. Ö, ezek a javaslatok jövő évben elkészülnek, a GMS, a Geria kapcsán, mint említettem, egy harmadik terület, Ugye beszélünk most tíz év múlva, a mai nap és a következő tíz év közötti időszakról. Az lenne jó, hogyha az EU megfelelő finanszírozást biztosítana, hogy jobban támogassa az rendszerek biztonsági alkalmazását. Ez egy dolog, hogy hogyan garantáljuk az ő struktúráinkat, a másik kérdés az, hogy hogyan lehet előrevinni azokat a szinergiákat, amelyek kialakíthatóak, és hogy lehet garantálni, hogy a, az európai szinten bevezetett űrrendszerek valóban hozzájárulnak a biztonság célkitűzésekhez és a biztonsági politikához. Ez a következő kérdéshez vezet. Igen, a határozat, pontosan az állásfoglalás, amelyet a Parlament az Európai Biztonsági Stratégiáról fogalmazott meg. Igen, említettem, a GMS-nek többet kell tennie. Biztonsággal kapcsolatos kérdésekben, mint említettem, ez most van alakulóban. Arra van szükség, hogy megtudjuk, hogy mik ezek a követelmények, mi, mire kell reagáljon a GMS. Nagyon világosan kell látnunk, hogy miről beszélünk, Mielőtt döntünk, nagyon sok párbeszédet kell folytatni az érintett szereplőkkel európai szinten és nem takállami szinten. Az európai közösségekkel párbeszédet kell folytatni, meg kell tudni, hogy hol van szükség az űr hozzájárulására. A biztonsági kérdésekben a GMS mit tud lefedni, az is fontos kérdés, és amint szintén említettük, ezt a programot a polgári oldal irányította, kizárólagos polgári költségvetési, civil költségvetési támogatással. Mi tehetünk, anélkül, hogy az égben szökkentenénk a támogatások mennyiséget, hogyan lehet a katonai érdekeket figyelembe venni a meglévő rendszerekkel? A pénzügyminisztereink nem hiszem, hogy nagyra értékelnék, ha újabb költségvetési elemeket vetnénk fel, de ahogy az ESZA esetében tesszük, látjuk, hogy a civil rész, a civil félnek is van hozzátenni valója. Nagy átfedés van a civil érdekek között, ugyanazok az érdekek vannak a katonai oldalon is. Tehát nagy az átfedés a katonai és civil érdekek között. Ha mindkét félről beszélünk, a válság érinti a polgári és a katonai oldalt is. Mi úgy gondoljuk, a mostani kontextusban, nemzeti szinten az érintettekkel beszélve is azt látjuk, hogy sok-sok negatív hatása mellett, a válság negatív hatása mellett egyik pozitívum a válságnak, hogy sokkal többen hajlandóbbak azon gondolkozni, nagyobb a készség arra, hogy is nevezem ezt, hogyan lehet. Tehát úgy tűnik, hogy most a válság követően az emberek, vagy az érintettek hajlandóbbak azon gondolkozni, hogy hogyan lehet az adminisztratív akadályokat elgördíteni az útból. Tehát nagyobb a hajlandóság az együtt gondolkodásra, az akadályok leküzdésére, innovatív módszereken gondolkozunk együtt. Mindkét fél, tehát a polgár és a katonai fél is együttműködik, ebben úgy tűnik. Olyan szolgálatokat kell garantálni, ahol például a katonai oldalon természetbeni hozzájárulás van, van mód arra, hogy együttműködjenek nemzeti szinten a katonai szereplőkkel. Tehát nagyon fontos lenne kombinálni, egyesíteni erőinket, úgymond. Az a fontos, hogy ugyanaz a rendszer mindkét fél érdekeire reagáljon, katonai és polgári érdekekre. Azt hiszem ennyiben összekezdem és átadom a szót. Köszönöm. Azt gondolom, hogy néhány válaszomat már levették az előttem szólók, sok kérdésre már megválaszolták, meg, sok kérdés megválaszoltak. Esetleg kiegészíteném a képet néhány olyan aspektussal, amely érzéken a védelmi óda kapcsán, ezt az elnök úr is említette, és a spanyol képviselő is ezt említette, az olasz képviselő elnézést, ami a rakéta védelmet, a rakéta állátás életéhez nagyon fontos az EU és a, az EVÜ és a NATO agendáján is. Ugye van mi a védelmi minisztériumok alá tartozunk, nekik tartozunk elszámolással, beszámolással, és ezek a minisztériumok ö, utasítják az evőt, hogy hajtson végre adott programokat, akciókat, tehát a tagállamok, nagyon kevés tagállam akar rakétavédelmi, rakéta elhárítási együttműködést megnyitni a NATO oldalára. Korlátozik ez csupán, ez világos, csak ők foglalkoznak ezzel most. Amíg ennek ellenkezőről nem tájékoztatnak minket, azt mondhatnám, hogy ez a NATO-ra korlátozik csupán. Ami a bolygók, a Föld megfigyelését illeti. Az olasz és spanyol fél Ugye a GMS használattal kapcsán van egy együttműködés. Egy teljesen külön programból indultunk ki. Két program volt, amelynek különböző idősíkjai vannak. És ha jól értem, vagy ahogy én értelmezem, az, hogy még nem kezdtük meg komolyan a magas szintű közös követelmények kidolgozását, ez oda vezet, hogy nagyon nehéz szinergiákra törekedni. Igyekszünk keresni ilyeneket, tehát ezeknek a hatája korlátozott. Tehát nagyon fontos a jövőben ezzel többet foglalkozni, mert a döntés hozatali ciklus, a programok, most hát a műholdak 5-7 évig élnek, tehát az élettartamok viszonylag rövid, tehát a vita, a téma élénk, élő, mármint a következő mű volt generációkra vonatkozóan, a GMS e rendszer, amely több mint évtizedes élettartammal bírt. A Muses után is lesz majd új történet, hiszen új műholdak kerülnek majd be a képe. És ha nem vagyunk sikeresek abban, hogy megállapítsuk, hogy hol van lehetőség a szinergiákra rövid távon, kérdés az, hogy vajon sikeresek leszünk-e a következő generáció esetében. Ami a, kitele, a telephelyek áthelyezését illeti, vagy az volt? nem tudom, hogy olasz vagy spanyol kolléga kérdezte ezt, a kiszervezést, trend ez vagy sem. Mindenképpen trend a műholdas kommunikációban, azt látjuk, hogy trend a föld megfigyelése kapcsán is, ami nagyon fontos az, hogy az Európai Unió hogyan tudja ellenőrizni a hozzáférést ezen forrásokhoz. És főleg a piac nagyságával függ össze ez a kérdés. Minél többet tudunk fizetni, annál jobban tudjuk ellenőrizni ezt a rendszert, és ez az a stratégia, amelyet az USA követ, és amely még az európai szinten nem valósult meg. Mert hát a vásárló erő kormányzati szempontból alacsonyabb, mint az USA feléről. És Geraldine kollégám ezt kiemelte, amikor a kormányzati erőfeszítésekről beszélt, amelyek arra kapcsolatosak, hogy meg kell erősíteni az űrpolitikát. Ezeken a műholdas kommunikáció vagy földmegfigyelési programokban. Persze tehetünk úgy, hogy fontos szerepet játszunk a hitelesek vagyunk, hiszen a vevők általában kormányzati vevők vagy ügyfelek, tehát a kiszervezés, az outsourcing lehet jó vagy rossz dolog, de ez egy operatív ö, séma, ami a legfontosabb az az, hogy az Európai Unió és tagállamai hogyan férhetnek hozzá garantált forrásokhoz. Hogy lehet valami fajta szuverenitást elérni, hogyan lehet garantált hozzáférés biztosítani ezekhez az elemekhez. Ez egy trend az azért nem tud egyre több a kiszervezés. Ha a pénzügyi válságnak jó vagy rossz hatása van az együttműködése, hát én azt mondom, mind a kettő jó és rossz is. Mert egyrészt arra kényszerít minket, hogy európai szinten jobban működjünk együtt, és mi csak azért vagyunk itt, hogy néhány gondolatot ébresszünk, illetve kiemeljünk, képviseljünk, és szeretnénk ösztönözni a tagállamok egy csoportját arra, hogy működjön együtt, és másrésztről ez egy protekcionista reflex is, ahol a nemzeti érdekek visszatérnek az emberek fejébe, ami oda vezet, hogy kevesebb a közös, kevesebb a megosztás. Ez mindig is érzékeny volt néhány kulcsfontosságú tagállam számára, amelyeknek hosszú történelmi hagyományuk van az űrpolitika területén, nemzeti űrpolitika területén. Az Unió maga ő politikáját illetően nem mondhatja, hogy hosszú története nyúlik vissza az EU vagy LK űrpolitika. Meg kell győznünk a tagállamokat arra, hogy működjenek együtt. És nagyon fontos, ugye hivatkoztak az evőre, ezt német kollégák tette fel. Igen, konkrét, vagy speciális irányítási rendszerünk van, olyan témákkal foglalkozunk, Együttműködünk a nemzeti miniszterekkel, a nemzeti védelmi miniszterek határozzák meg a témáinkat. Nem önkéntes alapon választjuk ki a témáinkat. Mi nem egy tudományos kutatóintézet, egy think tank vagyunk. Gyakorlatilag az erős politikai akarat határozza meg a feladatainkat. Sajnos az erős politikai akarat az űrterületén nem nagyon könnyen találódzik. Köszönöm szépen. Esetleg kérem még valaki szót. Kíván-e reagálni az elhangzott válaszokra valaki? Hmm, nem, ha nincs hozzászólás. Akkor ezt a vitát ezzel lezárom, és köszönöm szépen az önök hozzászólását. Nagyon hasznos volt a mai eszmecsere. Holnap lesz ez a bizonyos konferencia itt a parlamentben. Gondolom önök is, rét, önök ezen is majd részt vesznek, ezen a konferencián szeretném jelezni a most itt lévő kollégáknak, hogy ő a holnapi rendezvényre is látogassanak el, mert az AFET ülés nagyon fontos lesz, egy kicsit nehéz lesz a helyzetünk, mert egyszerre lesz az AFET érdekes ülése, és az Európai Unió űrkutatási ö, konferenciája, amely szerintem nagyon hasznos lesz a ma délelőtt vitát folytatva. Köszönöm szépen! A második napi rendi zsúr kollégánk, Éler kollégánk jelentése, polgári katonai együttműködés és a polgárai katonai képességek fejlesztése, az ítében szavaz éppen Éler kolléga, később csatlakozik hozzánk, ha nem zavarja őket, önöket, térjünk rá a következő napi rendi pontra, az ötöse, amely a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság Európai Unión belüli megerősítése, EU-CBRN cselekvési terv. A téma, ez a LIBE, az Illetékes Bizottság, Anna Gomes asszony a jelentés készítője. A SZEDE a FET vélemény készít, és a vélemény készítője Lőzing kolléganő aki mm, szeptember 13-án már bemutatta véleményét. 49 módosítót nyújtottam be. Lényeges érdemi viták zajlottak már erről a témáról. Ha egyetértenek, akkor most ezt vennénk elő, ez megfelel, hogyha ezt most elővennénk őzigasszony. Igen, kicsit csinálom. A gond persze az, hogy alig van itt olyan személy, aki módosítót nyújtott be és Brandner asszonyal is ö, tárgyaltunk. Az ördög szempontjából ez sajnálatos. Én nagyon szívesen szeretnék a módosítók szerzőivel beszélni és rájuk reagálni. Jó lenne, ha itt lennének az illetékes személyek. Szeretném elmondani, hogy hogy fogok majd viselkedni. Szerintem értelmetlen ezt a vitát most itt folytatni most a hallgatóságnak magyarázkodjak, és nincs senki itt, akit ez valóban érint. Szerintem így nincs értelme. Megértem, minden frakcióból vannak itt azért képviselők, azért vannak itt, hogy továbbítsák az információt a nem jelenlévő képviselőnek, vannak a politikai frakciók munkatársai, akik itt vannak azért, hogy ezt a munkát elvégezik. Szerintem az ön megjegyzéseit, véleményét majd fontolóra veszik a frakció képviselői, és továbbítják az illetékeseknek. Én úgy gondolom, azt ítélném hasznosnak, hogy mutassa be. Éler úr, remélem, hogy 11 óra, 11.15-től itt lesz köztünk. A, a szavazás végén az ittében szavaznak. Én azt szeretném javasolni, hogy kezdjük meg ezt a vitát. Kollégák majd jönnek, amin miután itt vannak a frakciók képviselői, szerintem az információ áram megvalósítható. Sajnos nem hallottuk a hozzászólást. Én megadnám lőzünk azonnak a szót, aki ismerteti a véleményét, és a reakciók nagyságrendjétől függően később is visszatérhetünk majd erre, ha gondolja. Azt hallottam, hogy Bütik Ufer úr nincs is itt a házban, tehát ami a zöldeket illeti, mégis mindegy, most hallottam, hogy Bütik Ufer úr nincs itt. Természetesen a benyújtott módosítókat alaposan átvizsgáltam, megnéztem, sokat tudok támogatni közülük, de sajnálatos módon ugyanennyit nem tudok támogatni. Az állam támogatott módosító kiegészítő jellegűek, Köszönöm szépen ezeket. Mint az első megbeszélésnél, ugye a libe szövegből nem volt hivatkozási szöveg, és ugye kevés helyen van, és csak egy aspektussal tudtam foglalkozni ebben a véleményben. Mire is gondolok? 4-es, 27-es, 36-os, 39-es módosító Pelecki szó részéről, 6-os, 14-es, 19-es, 38-as Bütekúfer kollégának a módosítói. A 20-as, 43-as, Modosszó Kisza asszony részét, 10-es, 42-es, Jéteneki asszony részéről, és a 35-ös számú Van Aden úr módosítói. Ami a 8-as módosítót illeti a 3-as bekezdése Bütikofor részéről, röviden megjegyezném, hogy természetesen nem a módosító tartalma ellen vagyunk, hanem úgy gondolom, hogy minden érintett anyag terjesztése, a vegyi és bérgői anyagok terjedése is veszélyt jelent. Ezért utasítom el ezt a módosítót, mert a kizárólagosan nukleáris anyagok és fegyőre kerülnek előtérbe ebben a módosítóban. Többit is meg kell említeni. Ami az 5-ös, 26-os és 40-es módosítókat illeti, tartózkodni fogok, méghozzá a következő okból kifolyólag. Az ötös módosítónál Szújhi asszony esetében a szállítás és a raktározás garantálása a CBRM anyagoknál. Nagyon az abc nem. Nagyon fontos, de miután a szállítás, de miután mi kiváltképpen a nukleáris anyagok teljes kivonása mellett vagyunk, és a kiváltképp veszélyes vegyi és biológiai anyagok esetében is, mi ezért nem akarunk szállításról és tárolásról sem beszélni, hiszen ezeket mind ki akarjuk vonni. Ami a 26-os módosítót illeti, Szuhi részéről, nem gondolom azt, hogy a nem állami szereplők egyedül emelendők ki. Én azt az eljárást támogatom, amit Peleckis úr követ, aki ugyanazt a tartalmat a Mm, egy új alpontként vezette be módosítóját. Ezzel az én bekezdéseimben az állami szereplők csatlakoznak ehhez a kérdéskörhez. Ami a konvenciókat illeti, a, konven... a konvenciók nem vennék figyelembe nem állami szereplők szerepét. Éppen ez egy szújasszony módosítójánál tartózkodom, és támogatom Paleckis úr módosítóját. Ez a két módosító azonos kivéve ezt az egy pontot. A harmadik tartózkodás részemről a stabilitási eszköze vonatkozik annak megemlítésére. Tudom azt, hogy a stabilitási eszközzel értelmes dolgokat lehet finanszírozni a CBRN területén. De az frakcióm és én hiányoljuk az átláthatóságot. A katonai intézkedések finanszírozását a stabilitás eszközből nem fogadjuk el. Éppen ezért nem tudom ezt a módosítót támogatni. Ami a többi módosítót illeti, ezek vagy a katonai aspektust kívánják bevonni a katasztrófavédelembe, mm, illetve a CBRN elhárítási rendszerbe. Vagy pedig az ellen vannak, hogy egy európai nukleáris fegyverek anyagoktól mentes övezetet hozunk létre. Szerintem alapvető követelmény az atomsonap egyezmény kapcsán. Én ezt a módosítót nem tudom támogatni, és ha ezt a módosítót elfogadják, saját véleményem ellen fogok szavazni, és azt kérem majd, hogy a véleményről töröljék a nevemet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Esetleg Az árnyék előadók között van esetleg hozzászóló Szuli asszony. Sajnos nem halljuk még. Nyilvánvalóan meghallgattam őzénk asszonyt, világos az, hogy jelentésének nagyon is markáns politikai vetülete van, és azt gondolom, eléggé purista. viszont nem veszik igazán figyelembe a helyzetet. Most egy Cibéren eh, katasztrófa esetén a polgári védelem kapcsán, ami a szállítás és raktározás biztonságát illeti, ez előzik, az szerintem nagyon fontos, mondok kezdve, hogy garantáljuk a biztonságos szállítást és raktározást, eh, kevésbé áll fel annak a kockázata, hogy kiömlik vagy kiborul ilyen anyag. Nyilvánvalóan eh, kíván, benyújtottunk törlési módosítókat, például néhány szó módosítását például a nemzetközi megállapodások, tiszti megállapodások, amiket már ratifikáltak, vagy pedig azt gondolom, hogy nem lényege, hogy nem célja ennek a jelentésnek a, a nukleáris kérdésekben, ami az interregionális megközelítés illeti, szerintem ez egy észszerű megoldás. Igen, többen emeltük ki, hogy nagyon fontos, hogy megerősítsük az katonai polgári együttműködést. Elképzelhetetlen, sikeresnek lenni úgy, hogy embereket, tudást, akiknek van az olyan emberek, és olyan szervezetek tudását, ha nem használnánk fel, akiknek van CBRN ismeretük, az nagyon nem helyes lenne. Gomez asszony jelentése kiváló jelentés, kiegyenlített, minden fontos dimenziót figyelembe vesz, és szerintem sajnálatos lenne, egy olyan véleményt készíteni erről a jelentésről, ami ő, kvázi levonna ennek a kiváló jelentésnek a minőségéből. Én nem láttam különbséget Paleckis kolléga és az én módosítom között, a Paleckis 27-es és az én 26-osom között. Szerintem nagyítóval kell keresni a különbséget a kettő között. Én nem találtam. Anna esetleg szeretné le hozzászólni. Köszönöm szépen a két kollégának, Lőzing asszonynak és Szűj asszonynak is a felszólalást. Úgy gondolom, hogy az, hogy Lőzing asszony azelőtt fogalmazta meg a véleményét, hogy én a jelentésemet befejeztem volna, ezzel korlátozta a látókörét, és ahogy Szüli asszony is mondta, más kérdésekről is szó van itt, nem csak a leszerelésről. Egy oldalról megértem, hogy az a bizottságunk véleménye természetesen a leszerelést kell, hogy központba helyezze. Ez nem a jelentés központi célja. A jelentésnél arról van szó, hogy a, a fenyegetéseket, a kockázatokat hogyan tudjuk azonosítani, és hogyan tudunk egy olyan reakciót előkészíteni, amivel megvédjük a lakosságot. Már én magam is a jelentésbe beépítettem néhány ötletet Lőzing asszony véleményéből, de egyáltalán nem tudok egyet érteni az ő megközelítésével én nem értek egyet azzal, hogy zárjuk ki a civil és katonai együttműködést, hiszen szerintem ez egy abszolút lényeges kérdés, hogyha hatékony rendszert akarunk európai szinten létrehozni, amelyel reagálni tudunk a fenyegetések, a CBRN fenyegetések ellen. Tehát ez az együttműködés, a katonai eh, civil együttműködés nagyon fontos. És eh, az elmúlt július óta a tanács is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Azonban ennek a megfogalmazása az ő dokumentumaikból is hiányzik. Ezért tettem be a jelentésembe. Egyetértek. Azokkal a dolgokkal, amelyekre Szűja asszony utalt, hogy több módosító indítvány, például Palecki szúré, kompatibilis egymással, akár szüjasszonyéval is. Úgy gondolom, hogy a régió közi együttműködés szintén rendkívül fontos, illetve a polgári védelmi struktúrák megerősítése. A mi országunkban, Portugáliában lesz egy nyilvános meghallgatás arra vonatkozólag, hogy ezt hogyan hajtják végre a nemzeti szervek. Úgy gondolom, hogy ez hasznos lesz, hiszen minden tagállam egy láncszem ebben a láncban, és Portugáliában kezdhetjük ezt a munkát. Az összes hatóság, akár polgári, akár katonai, tudott erről a cselekvési tervről, Néhányuk még részt is vett ennek a kidolgozásában. De a legfontosabb a következtetésekből, amiket levontam, az az, hogy hiányzik az a nemzeti hatóság, amely koordinálná a fellépéseket minden szinten. Még az információszerzés szintjén is. Az info, a, a titkos vagy bizalmas információk megosztása hiányzik, pedig szükség van ezekre az információkra, hogy fel tudjunk készülni a kockázatokra és a fenyegetésekre, és szembe tudjunk velük nézni. Úgyhogy az előkészítés, a felkészülés szempontjából nemzeti szinten komoly lépésekre van szükség, de azt is láttuk, hogy néhányan már is részt vesznek európai szintű fellépésekben, ami nekem rendkívül hasznosnak tűnik. Aztán ott van a polgári védelmi rendszerek, a e polgári védelmi erők megerősítése, szerintem ez is nagyon fontos, hiszen ezzel tudunk konkrétan felkészülni. Arra, hogy a CBRN anyagokkal kapcsolatos problémákra választ tudjunk adni. A képzés, stb. is ennek a munkának a részét képezheti. Azt is szeretném elmondani, hogy volt egy kérdés, hogy hogyan Palecki szúr utalt rá jelent, vagy módosító indítványában. Azt hiszem, hogy már én is szóltam erről a véleménytervezetemben, a jelentéstervezetemben, tehát a bizonyos anyagokkal való manipuláció. Ezek az anyagok nem feltétlenül katonai felhasználású anyagok, hanem vannak olyan veszélyes anyagok is, amelyeket a kutatóintézetek alkalmaznak, amelyeket polgári vállalatok használnak. Tehát olyan vegyi anyagokról, vagy biológiai anyagokról van szó, amelyeket teljes mértékben polgári célokra használnak fel. És az ezekre vonatkozó egyezményre lenne szükség ahhoz, hogy ezeknek a, az ezekhez az anyagokhoz való hozzáférést szabályozzuk, hogy tudjuk, azonosítsuk azokat a személyeket, akik hozzáférnek ilyen anyagokhoz, és a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük a hozzáférést azon technológiákhoz, az széles körben, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket az anyagokat terrorizmus céljára használják fel. De itt nem csak a terrorista felhasználásra, terrorista felnyegetésre van, kell felhívni a figyelmet, nem csak erről van szó, hanem most már olyan, például gondolunk a magyarországi ö, katasztrófára, erre a mérgező vörös iszapra. Ez is pontosan egy olyan ö, példa, amikor egy vegyi anyag okoz katasztrófát, ez egy CBRN katasztrófa, és olyan következményei vannak, amely túlmutat a Magyarország határain. És ez nemzeti reakciót követel egy oldalról, de más oldalról regionális szintű és európai szintű beavatkozásra is szükség van. Magyarország esetében nagyon érdekes, hogy az Európai Bizottság a magyarországi kérelem nyomán fel tudott lépni, és tudott szakértőket küldeni a gyors reagálási mechanizmus révén, akkor rögtön, amikor a magyar hatóságok e, már észrevették, felfedezték azt, hogy mekkora a károk következtek be, és hogy mekkora segítségre van szükségük. Tehát módosítókra visszatérve, amelyeket Lőzing asszony véleményehez benyújtottak a kollégák, ezek közül sok már benne van a jelentésemben. Hát egész pontosan azért, mert a jelentésem később született meg, mint a Lőzing asszony véleménye. És nagyon sok módosító indítvány van, ami teljesen kompatibilis azzal, ami már bekerült időközben a jelentésbe. De aztán vannak olyan kérdések is, amelyeket a különböző kollégák javasoltak, és nem feltétlenül kerültek be. És persze ott van Lőzing asszony véleménye is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Más kollégák kívánnak-e ezzel a témával kapcsolatban hozzászólni? Palecki úr például, akinek módosító indítványa is voltak? Uh, as to my amendments, uh... Ami a módosítóimat illeti, azt javasoltam, hogy azok, akik azt javasolják, hogy legyen rendszeres kockázat értékelés a CBRN támadásokkal kapcsolatban, és hogy mennyire fontos a reagálási intézkedések, a felkészültség, különösen az orvosi ellenintézkedések kidolgozása. Nos, én ezzel kapcsolatban felhívom a tagállamokat és a bizottságot, hogy osszák meg egymással a legjobb gyakorlatot, és a katonai és civil szakértők között is jobb legyen az együttműködés. Javaslom, hogy az Európai Bizottság rendszeresen készítsen beszámolót az Európai Parlament számára a CBNN veszélyekről, és küldje, készítsen egy helyzetértékelést. Az albizottságunk megszervezhetne itt a parlamentben egy meghallgatást is, amire meghívnánk az Európai Bizottság, a tanács és a legfontosabb érintett ágazatok képviselőit. Ez persze nem egy módosító indítvány, ez csak egy javaslat. Általánosságban pedig szeretném kihangsúlyozni, hogy a felkészültség a CBRN támadásokra mm, nagy különbségeket mutat az EU tagállamok között. Különösen az új tagállamok nem készülnek fel talán annyira megfelelően az ilyen veszélyekre. Az Egyesült Királyság a legjobb az EU tagállamok között, de általánosságban is le vagyunk maradva nem csak az Egyesült Államokhoz képest, hanem még néhány ázsiai országgal összehasonlítva is. Ezért ez egy nagyon fontos kérdéskör, és ez egy nagyon fontos jelentés, persze. Ellen úr is itt van velünk, és kevés az időnk, úgyhogy nagyon röviden lőzünk azt, hogy kívánna esetleg még hozzászólni ehhez a vitához és utána az Eiler jelentés után visszatérhetünk még esetleg. Nem, nincs kiegészíteni valóm. Néhány pontról most nem tudunk eleget mondani, mert nagyon más a véleményünk. Jó, akkor Christian Eller, Eller, a Polgári Katonai Együttműködés és a Polgári Katonai Képességek Fejlesztése című jelentésével fogunk foglalkozni csütörtökön beszélünk és szavazunk róla az AFED-ben. 157 módosító indítvány érkezett hozzá. Éler úr 11 kompromisszumos módosítót javasol, talán Krisztián röviden bemutathatná őket, és utána pedig Francis Cameron Bentner fog reagálni gyorsan. Köszönöm szépen. Mindenek előtt elnézést kérek hogy később érkeztem, de az ITRE-ben volt egy szavazás az 2010 eh, utáni energetikai stratégiáról, elég szoros volt a szavazás eredménye egyébként. Köszönöm a többi frakcióbeli kollégám eh, részvételét a szerintem nagyon konstruktív és termékeny eszmecserékben. Remélem, hogy a jelentés olyan irányba mutat majd, hogy ebben az esetben a parlament hangja, véleménye fontos szerepet kap. 157 módosítót nyújtottak be a kollégák, ezek közül sokkal a jelentés másik részében foglalkozom. Négy módosító indítvány például a nemek közötti egyenlőség kérdésével foglalkozott. 12 kompromisszumos módosítóval próbáltam konszolidálni a módosító indítványokat, és néha javasoltam más helyet a módosító szöveg elhelyezésére. Örülök annak, hogy az árnyék jelentéstevők többsége elfogadta a kompromisszumos módosító indítványaimat, és azt is, hogy végül is egy nagyon jó struktúrált jelentésünk legyen. Nagyon gyakran van szükség közös katonai polgári megközelítésre válságok esetén, és vannak olyan helyzetek, amikor csak a katonai vagy csak polgári reagálás is kielégítő. A eh, konszolidált eh, módosítóim foglalkoznak az NGO-k, a civilek szerepével, a válság megelőzés és a eh, válság való reagálás tekintetén. Azután a negyedik kompromisszumos indítvány a, ez, a külügyi szolgálaton belül a KKBV struktúra helyével foglalkozik, és a stabilitási struktúrákkal, valamint azzal, hogy milyen legyen az együttműködés a különböző ügynökségek, e- EU intézmények között. Az ötödik e, módosítóban egy e, polgárvédelmi mechanizmusról szólok, hogy ez ne állandó erő legyen, hanem nemzeti eszközök, egy ilyen önkéntes újjaként hozzuk létre, és a már meglévő polgári védelmi mechanizmus kellene csak jobban működtetni. A hatodik kompromisszum megfelelő egy, egyensúlyra van szükség a polgári és a katonai oldal között, hogy ne keveredjenek össze a polgári és a katonai szerepek a közös kül- és biztonságpolitikában. A hetes módosítóban az EDA, az Európai Védelmi Ügynökség, szerepével foglalkozom, a polgári katonai headline fő célkitűzések képességfejlesztési folyamatát tárgyaljuk. A nyolcas kompromisszum a szállítási kötele- képességekről szól, a kilencedik a kettős felhasználás, azonosítási technológiákkal, és még fogok javasolni a NATO új koncepcióra vonatkozóan egy új bekezdést eh, polgári válsághelyzetek esetén el kell kerülni, hogy megkettőződjenek szükségtelenül az erőfeszítések a eh, civil képességek eh, területén a EU és a NATO között. A kompromisszumos módosítók nagy támogatást kaptak a Seduk részéről, és szeretném kiemelni a titkárság kiváló munkáját, segítettek a kompromisszumos módosítókat megfogalmaznunk, és azt hiszem sikerült az összes pozitív elemet integrálnunk a jelentésbe Nagyjából összes a frakció iránt érdeklődő a jelentés iránt érdeklődő frakció fontos igényeit sikerült beépíteni a szövegbe. Néhány módosításra vonatkozott, hogy humanitárius segítségnyújtásban lehessenek, lehet katonai eszközöket felhasználni, hogyan lehet jobban koordinálni katonai és polgári eszközöket a katasztrófa elhárításban. A jelentésben arról is szórok, hogy humanitárius eszközökbe célszerű lenne bevetni a groupokat, a harcoló csoportokat. De szeretném kihangsúly, kihangsúlyozni, hogy ezt világosan elmondom a jelentésben, ez csak a nemzetközi iránymutatások, egyezmények mentén történt, az, az oszló iránymutatások mentén, és a katonai eszközök bevetése csak last resort, utolsó lehetőség szabad, hogy legyen. Um, Természetessé kéne tenni, hogy a polgár és a katonai képességeket az EU képes kombinálni, és amennyiben a harcoló csoportok bevetésre kerülnek, humanitárius segítségnyújtásban ez, ez megtörténhet, ugyanúgy, ahogy végül is rendőri egységek is katonai műveletekben is részt vehetnek, tehát a civil szerep őket segíthetik a groupok, de, mint mondtam, csak a nemzetközi egyezmények iránymutatások keretein belül. Általában a beteggrupokkal kapcsolatban elmondja a jelentés, hogy pénzügyi szolidaritásra van szükség, amelyben a harcoló csoportokat bevetjük, hiszen itt eh, elvesz pocsékolnánk az erőforrásokat, hogyha a kész, eh, készültség után feloszlatnánk az ilyen csoportokat. A tervezési időszakra vonatkozóan rávilágít a jelentésem arra, hogy a Eh, civil adminisztráció, a rendőri, eh, tehát egyáltalán a polgári szakértők eh, nagyobb számban kellene, hogy jelen legyenek az egész közös biztonság és védelmi politika által lefedett területen. Arra van szükség, hogy a külügyi szolgálatban megfelelő legyen az egyensúly a katonai és a polgári megközelítés között, hogy egyik rész se domináljon. Ez volt a fő gondolatmenetem a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban. Van néhány ellentmondásos elem is. Ez az egyik ilyen a kutatás, katonai és a polgári kutatás, és itt a jelentés azt mondjuk, hogy a kettős felhasználási eszközök tekintetében nagyobb jobb koordinációra van szükség, nagyon sok szinergiát lehetne érvényesíteni, a katonai, illetve a polgári kutatás jobb koordinálásával, és így el lehet kerülni a szükségtelen párhuzamosságokat. De én azt mondom, hogy nem most a hetedik kutatási keretprogramban történjen ez. Véleményem szerint ezt a vitát már a nyolcadik keretprogram előkészítésére kell hagyni, és ez volt az egyik módosító tárgya is. Én ehhez a kompromisszumhoz ragaszkodom raportként, mert már öt évvel ezelőtt is egyébként ez volt az álláspontom. A védelmi kutatással kapcsolatban ez szerintem inkább az EDA-hoz kapcsolódik. E, e, van, akik a 8-as FP-ben integrálnák ezt jobban. A NATO-val kapcsolatban azzal érvel a jelentés, hogy a NATO-nak nem kellene civil polgári képességeket kifejleszteni, viszont ehhez bizonyos feltételek mellett a NATO számára lehetővé kellene tenni az EU polgári képességekhez való hozzáférést. És még egy utolsó pont, akár akarjuk-e vagy, vagy sem, a NATO azért fontolgatja, hogy a polgári válság kezelésben is szerepet vállaljon, NATO műveletek eh, abból indulnak ki, hogy az EU ezen a területen nincs jelen. Tehát a NATO fontolgatja azt, hogy a civil válságkezelés területére belép. Szerintem ez nagy hiba, nagy hiba lenne. Nagy hiba lenne, hogyha hagynánk, hogy a NATO saját folyamatot indítson és telepítsen ilyen erőket, mert ez felesleges megkettőzéseket eredményezne. De fontos lenne, hogy a NATO hagyatkozhasson EU képességekre ezen a területen. Hogy ez milyen formában történjen, az még a jövő zenéje, de fontos, hogy az EU és a NATO, valamint többi nemzetközi szervezet ebben az alaptételben megegyezzen. Köszönöm, és hogyha megszavazzuk ezt a jelentést, a katonai polgári EU misszió kapcsán az Európai Parlamentnek nagyon határozott szava lesz. Köszönöm szépen, nagyon is konkrét és kiváló megjegyzéseket és kiváló jelentést. A elnököm engedélyével hozzá kíván szólni. Franciska Brandner asszony, akinek el kell mennie, kapja meg először a szót. Köszönöm szépen, sajnálom. Én az eredeti menetrend szerint terveztem be az időt, elnézést kérek, hogy el kell mennem, és köszönöm szépen, hogy előre vettek. Köszönöm szépen ezt a szerintünk nagyon jó jelentést. Nagyon sok fontos dolog szerepel benne. Említette ugye a NATO kérdést, száz százalékban osztom az ön véleményét, és köszönjük szépen azt is, hogy nagyon sok pontot átvett a kompromisszumba. Ha megengedik, néhány témát röviden érentenék még, hogy ismertessem álláspontunkat. A négyes kompromisszumnál úgy gondoljuk, hogy helyes irányt választott a jelentéskészítő, és talán kicsit részletesnek hangzik azt kérem, hogy az egyes aspektusokat még egyszer fontoljuk meg, hogy bevegyük-e. Ugye arról van szó, a stabilitási eszköz esetében 215 millió ez évente, és mindig azért küzdünk, hogy az emberek az EAK-ban, akik terveztek, nem tudjuk, hogy ezek az mi a tartalmi tervezéssel a helyzet. Tehát a kérdés az, hogy egy pénzügyi menedzsment cellába kerüljön ez, tehát vannak olyan emberek, akiknek a fő feladatok a pénzügyi menedzsment, de kérdés az akkor ki végzi a tartalmi tervezést. Amíg ezt a kérdést nem tisztázzuk, szerintem fontos, hogy nyomás gyakoroljunk parlamentként arra, hogy a bizottság emberek legyenek ezért felelősek, ezért a területét. Esetleg egy részt át lehetne venni az át főigazgatóságtól, esetleg egy pár szót át lehetne venni, nem a teljes módosítónkat, hanem nincs erre lehetőség, akkor a többi frakciót arra kérném, hogy támogassák a mi módosítónkat. Aztán van még egy pont a 16-os módosítóval kapcsolatban. Tehát ilyen tényállásnak hangzik ez, tehát az, hogy mennyi a polgári, mennyi a katonai misszió. Nos, hát szerintem itt a második részt át kellene venni angolul recalls that one. Tehát miután 24 polgári, 7 katonai, csak néhány katonai polgári misszió van. Az idézet folytatódik, tehát az alapvető probléma, hogy nincs elegendő ember. Egyszerűen arról van szó, hogy nézzük meg, hogy hogy is néznek ki a mostani misszió összetétele. Nézzük meg, hogy, hogy ez mm, pozitívan szeretnék reagálni, alapvetően szeretnék arra utalni, az az érzésem, hogy nem mindig világos az, hogy polgári válság, misszió, válságkezelő missziókról, vagy pedig védelmi lehet, ember által, vagy természet által okozott katasztrófákról lenne szó. Szóval, tehát igazán jó lenne még egyszer alaposan átolvasni, hogy nem mossuk össze ezeket a fogalmakat. Néha úgy éreztem, hogy nem volt világos, hogy katasztrófára vagy konfliktusról beszélünk. Persze egybeeshet, de hát nem ugyanaz a kettő. A 48-as módosítóval kapcsolatban A Mexikóban a kelet-európai képviseletről van szó. A tavalyi tanács jelentés egyetemében 31,7%-a a polgári missziókban új tagállamokból kerül ki a személyzet már mint. Ez egy harmad. Nem tudom, a számok honnan jönnek, és hogy ez nem az EU nem az EU mondja, hogy mi több embert akarunk, hanem az adott tagállamnak kell több embert küldenie. A tagállamnak kellene azt mondani, hogy én küldök több embert. De minden egyes tagállamtól függ, hogy hány polgári személyt kíván, vagy polgári szakértőt kíván küldeni. Nagyon szívesen fogadják ezeket az embereket. Általában nem az a jelző, hogy túl sokan lennének a helyszínen, örömmel vesznek embereket, és lehet szomorú módosítót lehetne meg beépíteni. Az első pontos vesző mellett, tehát hogy az új tagállamokat arra hívja fel, hogy ezt az egyenlőtlenséget feloldjuk. Szerintem ez nem is egyenlőtlenség, de a válasz az kell legyen, hogy ezeknek az új tagországoknak kell több ö, embert küldeni a helyszíne polgári szakértőt, vagy polgári segítőt. A jelentéshez pozitívan viszonyulunk, mindent támogatunk, a mi frakciónk két pontot emelt ki, amit Éller is említett, a kutatás és védelem, a C kompromisszum elfogadható, de a 126-os és 133-as módosító elfogadhatatlan számunkra. A 7-es vagy a 8-as kutatási keretprogram nem az a keret szerintünk, ahol védelmi jellegű kutatást kellene folytatni, Öm, ott a pénz más kutatásokra kell, és nem is akarjuk, hogy a védelmi kutatás bekerüljön az FP 7-be vagy 8-ba. A második kérdés, a battle group, tehát ezek a harci alakulatok a védelemben mi nem támogatjuk, hogy ezeket a katasztrófavédelemnél felhasználjuk. Én azt gondolom, kicsit cinikus arról panaszkodni, hogy nincs elég harci alakulat, aki védelembe vesz részt. A polgári személyeket kellene bevetni, szerintem lenne erre lehetőség. A polgári személyzetet is kell óvni, védeni, nem feltétlen katasztrófavédelem területén, hanem konfliktusok esetében. Sok forgatókönyv. Tehát azt gondolom, hogy a nők védelme az első számú feladat, de köszönöm szépen Éler úr, a nagyon jó együttműködést, és szerintem a jelentés nagyon jó. Köszönöm szépen! Miért, miért megadnám a szót alelnökünknek, Nikolas kollégának, elnökként két dolgot szeretnék mondani, ha megengedik. A kompromisszumokkal kapcsolatban és a vitával kapcsolatban, ami most kilakott. Ugyanezzel a vitával találkoztam már a biztonsági stratégia, és ő a tavaly évben volt ez a vita, ami a védelmi biztonságpolitikának. Furcsa az, hogy van egyfajta gyanú, ami néhány eszközt övez. Például ez a tervezési egység, ami néhány tag katonai hátterét illeti, hát ezek az emberek, amikor már nem katonaként dolgoznak, hanem másként, hát ugye ez a kérdés merül fel, aztán ez egy tény. Nincs több katonai terve, nincs több katonai tervező, mint polgári tervező. Itt ez egy tény. Hozzátenném, ami az összetétel illeti a, az organigramokat. Ezek hozzáférhetőek, nincs egyenlőtlenség a vezető beosztásoknál a nő és férfiak között. Tehát eh, nagyon sokan gyanúsan kezelik ezeket, de pontosan kellene fogalmazni, meg kellene nézni pontosan miről is van szó. Kérem szépen, hogy eh, tehát nagyon fontos, hogy mindenki ö, éberen figyelje, hogy megvan-e a nemek közötti egyenlőség, a megfelelő háttér. De sokszor úgy érzem, hogy egy kicsit befolyásolt, előítéletekkel teli ez a megjegyzés sor. Ami az FP8-at illeti a 8-as kutatási programot, most nem akarok túlságosan belebonyolódni a részletekbe, de sajnálatos az, hogy miért ne lehet együttműködni az evőnek és a bizottságnak ezen a területen, hogyha a módosító, a kompromisszum, a vállalható kompromisszumba ezt be kell építeni. Szerintem sajnálatos, hogy ne említsük meg az FP8-at és a bizottságot. Ez a személyes megjegyzésem, van, aki ezt osztja, van, aki nem. Tehát szerintem kivenni az FP8-at, ez kár lenne. Most pedig megadom a szót az alelnök úrnak, aki az árnyék eladó majd Gáler úrnak. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Elmondanám, hogy ez a jelentés a polgári katonai együttműködés és képességek fejlesztéséről szóval új téma. Nagyon jó volt az együttműködés Krisztiánnal, néhány közös találkozón sikerült nagyon sok módosító indítványt feldolgoznunk, és beledolgoznunk a jelentés szövegébe. Ezen találkozók eredményeképp sikerült megállapodni arról, hogy a 9, 19, 34, 31, 41, 91, 23 és 43-as, és még egyéb módosítványokat vissza tudunk vonni. abban is megállapodtunk, tökéletesen egyetértünk a 12-es kompromisszummal, némi módosításokkal éltünk a 11-es módosító indítványban Krisztiánnal. Azt hiszem, hogy itt van nálam az legutolsó változat. Az egyik módosítás az az, hogy kérjük, hogy kerüljön be a jelentésbe a néhány tagállam semleges státuszára való utalás. Az utolsó változatban már ez szerepel a 11-es kompromisszumban. Aztán azt is kérném, hogy a 11-esben cseréljünk ki néhány szót, ahol azt mondja, hogy in the development of military capabilities, azt kérjük, hogy a development, azaz a fejlesztés helyett a deployment, azaz bevetés szó szerepeljen. Remélem ez elfogadható. Emellett a 124-es módosító indítványról szeretnénk részenkénti szavazást kérni. A Welcomes the Open Debate-től az ez, tadada, én Article 42-ig lenne az első rész, és a második rész pedig arról szól, hogy a bizottság és a tanács a Lisszaboni szerződés alapján az új definíciókon dolgozik. De ezen túlmenően egész jó a jelentés szerintünk, és a jelentéstevőnek sikerült nagyon sok módosítási kérelmet elfogadnia. Nem feltétlenül a szocialisták módosításait, hanem más frakciók módosító indítványait is beépítette a dokumentumába. Egy nagyon komoly témát először kezelünk komolyan, és remélem, hogy mindenki meg fogja majd szavazni az AFET szakbizottságban, és majd később is támogatják. Köszönöm, hogy az ennek Gáler úr. Csak egy rövid megjegyzést szeretnék ehhez hozzá tenni. Polgári katonai személyzet közös munkája kapcsán. Különösen a személyzet katonai munkatárs itt az EU-ban, a tagállamokban kétségtelenül elfogadják a politika primátusát. Tehát amit a politika elrendel, azt ők katonák végrehajtják. És a bizottság bizottsággal kapcsolatos tapasztalataink alapján, és eh, talán azt mondhatjuk, hogy a bizottság bizonyos szintjein az ottani munkatársaknak eh, tulajdonképpen mindegy, hogy mit mondanak a politikusok, a biztosok, ők eh, azt végrehajtják. Lehet, hogy itt egy kicsit más a helyzet, de politikai szempontból ez a benyomásom, hogy az adminisztráció saját dinamikája, Hát itt a bizottságnál sokkal nagyobb, mint annak az elfogadása, hogy mi a politikai akarat. Ezért nem kell szerintem aggódnunk amiatt, hogy majd a katonai rész nem az hagyja végre, ami a politikai akarat. Ez hozzá vannak szokva az adminisztráció saját dinamikája mm, inkább mondatja velem azt, hogy ők nem teszik meg mindig azt, amit a politikusok akarnak. Köszönöm. Jártál neki, asszony. Köszönöm, elnök úr. Az elején szeretném elmondani azt, hogy ez egy nagyon jó jelentés, még akkor is, hogyha szeretnék néhány dolgot megváltoztatni benne. Csak most kaptam meg a kompromisszumos módosítókat, úgyhogy azokról még nem tudom elmondani, hogy mit gondolok, mert el kell még olvasnom őket. De néhány pont. Egy kicsit túlságosan a polgár, illetve a elnézést a katonai oldalra hang, helyezi a hangsúlyt ez a jelentés. Úgyhogy amikor elolvastam, akkor azt hiszem, hogy jobban szeretnék egy kicsit a polgári nem helyesbíti magát a képviselő asszony, tehát inkább többet kéne foglalkozni a katonai válságkezeléssel. De még egy nagyon fontos téma, tudjuk, hogy éppen most az Európai Unió válságban van. Mégpedig nem tud elég ember toborozni ezekbe az egységekbe, és erről szó sem esik. Az Európai Unió még nem döntött arról, hogy mit csináljon 2012 elején, mert a tagállamok nak nincs elég erőforrása. És bár ezt tudjuk, csak az EU láthatóságának a fontosságára utalunk. Szerintem ennél sokkal fontosabb az, hogy lássuk azt, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy elég erőforrásunk és képességünk legyen arra, hogy ezeket a csapatokat akár Európán kívül is használhassuk. Köszönöm, Lőzing asszony! Néhány hozzászóláson azért csodálkoztam. Én alapvetően alapvető véleményem a jelentése kapcsolatban, viszont szerintem önöknek magától értetődő. Gyakran vannak, hallunk botrányokról a katonai kereskedelemben. És akkor Gáler úr azt mondja, hogy az én szempontomból megítélésem tulajdonképpen naív, amikor azt mondom, hogy a katonák a cselekvése szorosan kapcsolódik a politikusok akaratához. Hát csak Kunduszt említeném, mi volt ott a politikai akarattal és a katonai végrehajtással. Tehát egy eh, kicsit eh, kritikusabbak legyünk. Egy katonai bevetése esetén mindig megvan annak a veszély, hogy ők majd önállósodnak, és hát láttuk, hogy akár kegyetlenségekre is képesek. Ezt világossá kell tenni a helyütt is. Az egész vitában van egy dolog, amit szeretnék megfordítani vitatkozunk arról, hogy itt tulajdonképpen a civil fellépés katonai támogatásáról van, van-e szó. Sok kapcsolatom van civil szervezetekkel, az Orvosok Határok nélkül Vöröskereszt, Német Fejlesztési Szolgálat és más szervezetekkel, és ők valamennyien azt mondják, hogy nincs szükségünk katonai védelemre, sőt, katonai védelem nélkül is köszönjük, jól el vagyunk, és ezt én nagyon világossá tettem. Még egy dolgot szeretnék világossá tenni. Ez az egész vita, hogy hívjuk segítségül a e, katonákat e, e, polgári fellépéshez, ezt meg kellene fordítani, hiszen gyakran arról van szó, hogy polgári támogatást kellene adni katonai beavatkozásokhoz. Nézzük meg például, hogy a múlt EU eh, e misszióival kapcsolatban mi volt a helyzet. A polgári katonai együttműködés az EU és a NATO vonatkozásában attól is értelmét nyeri, hogy ugye katonai missziók már lassan megfizelhetetlenek, és eh, polgári eh, fellépésekkel kell kiegészíteni ezeket de először persze azért van egy katonai beavatkozás, aminek a hátterében hatalom politikai megfontolások eh, vannak. Ezt a vitát még nem folytatjuk le kellő eh, intenzitással. És mint az, eh, amit a jelentésben szerepel, ezt ebben a, ebben a más perspektívából is vizsgálni kell. A jelentésben ugye nincs egy olyan pont se, amelyek kapcsolatban ne kellene fontos módosítókat benyújtani. Már szeptember végén az akkori vita során részletesen elmondtam a véleményemet, ezt most nem kívánom megismételni. A benyújtott módosító indítványok sokszor pozitívak, de nem mennek elég messzire. A mi megítélésünk szerint nem a frakcióm által képviselt irányban mennek, és ezért ezeket semmilyen körülmények között nem tudja majd az én frakcióm elfogadni. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Gualtieri úr. Grazie. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Csak annyit akartam nagyon elmondani, hogy mennyire hálás vagyok a jelentéstevő által végzett munkáért. A jelentésben, illetve a kompromisszumos módosítók megfogalmazásában. Nagyon kiegyensúlyozottnak tűnik az eredmény. És úgy gondolom, hogy egy lehetséges közös pontot, közös alapot sikerült találni a legfontosabb témákban. Ahogy a jelentéstevő is említette, és néhány más felszólaló, különösen a katonai polgári egyensúly létrehozása a külügyi szolgálatokban, ez egy nagyon fontos téma. A 124-es módosító indítványjal kapcsolatban az a kérdés, hogy hogyan tudjuk tisztázni a második, vagy pontosítani a második részt. Ha a dolog struktúráját nézzük, akkor érdemes visszagondolni a kutatási keretprogramra történő utalásra. és lehetséges, hogy ez túlságosan erős. Érzem, értem, hogy mit akar ezzel elérni a jelentéstevő, de lehet, hogy más módszerrel kéne ezt megoldani. Például az európai védelmi piac piaci politikáinak a védelmeire is lehetne utalni. Tehát, hogy egy ilyen egységes ipari utalás történjen. Itt a jelenlegi utalás inkább a katonai kutatásra történik, de szerintem a kutatási keretprogramnak kettős a célja, nem csak katonai. Ezért lehet, hogy ezt a különbségtételt jobban kéne hangsúlyozni a kutatási keretprogram fejlesztése területén, ahogy az a tízes kompromisszumban szerepel, lehet tehát kettős alapon fejleszteni. Teljesen más ról van szó, és ennek nem feltétlenül van a polgári katonai együttműködésre hatása, de mégis, ha már a fejlesztésről és a fejlesztés előmozdításáról beszélünk, akkor az európai védelmi iparra is utalván a polgári oldalra is kell, hogy utaljunk. Elnök, köszönöm. Gomes asszony, én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a kiváló jelentésért, és azért, hogy ilyen nyitottan tárgyat és építette be mindenkinek a gondolatait a kompromisszumos módosítókba. A kompromisszum szerintem nagyon jó. És ez a jelentés rendkívül fontos ezen a ponton nem szabad elveszítenünk azt a lehetőséget, hogy előmozdíthassuk azokat a kérdéseket, amelyek egy kicsit ellentmondásosak, de mégis éppen a pénzügyi válság miatt egyre fontosabbá válnak, hogy hogyan tudunk szinergiákat létrehozni akár a polgári katonai térfél között, akár a beruházás, a kutatásba való beruházás és a tőkeberuházások között. Úgy gondolom emellett, hogy természetesen nem osztom azokat a véleményeket, amelyek szerint negatív előítélettel kell viseltetnünk a katonai oldal iránt. Szerintem fel kell ismernünk azt, hogy mennyire fontos, mennyire jelentős a katonai oldal részvétele a a humanitárius katasztrófák vagy más jellegű katasztrófák esetén a, például a CBRN anyagok általi fenyegetettség esetén a lakosság mentésében. Tehát a kérdés az az, hogy a civil és a polgári és katonai kapacitásokat össze lehessen hangolni. Például a katonai oldalnak ott vannak a tervezési kapacitásai, ismerik például az anyagokat, a CBRN anyagokat, olyan tudásuk van, amikkel a polgári védelem nem rendelkezik. A civileknek nagyon széttöredezett a tudása ezeken a területeken. És azt hiszem, hogy az egész európai ügynek jót tesz az, hogyha az ő ezt a két oldalt összehangoljuk. A frakcióban lefolytatott vitában is felfigyeltünk arra, hogy a legnagyobb katasztrófák esetén muszáj volt a katonaságot bevetni, az ő támogatásukra szükség volt. Úgyhogy ezzel kapcsolatban ne legyen ellenállás, inkább az a kérdés, hogy hogyan tudjuk összehangolni a két oldalt, és azt hiszem, hogy benne asszony beszélt arról. Szóval szerintem lényeg az, hogy föl kell használni az ő tudásukat, és pont még akkor is, hogyha humanitárius segítségnyújtásra, katasztrófa elhárításra, stb. van szükség. Szerintem az alapkérdés az az, hogy az emberek biztonsága legyen a középpontban, amikor a katonai közbelépésről, katonai fellépésről gondolkozunk. A civil, a polgári társadalom védelme, támogatása a cél a katasztrófák esetén. Akár gondolhatunk a kongói katasztrófára, vagy természeti katasztrófákra. A Kongóban ugye az erőszaktétel áldozataira gondoltam. Azonban szerintem kár, hogy megszabadulunk attól a kompromisszumtól, ami a kutatási keretprogramra utal, hiszen pont most vagyunk abban a helyzetben, hogy nyomást kell gyakorolnunk a bizottság és a védelmi ügynökség irányába, hogy ahogy ezt az űr kutatása kapcsolatban is már említettük, hogy, hogy, hogy ne veszítsük el az erőforrásokat, amik erre a területre szükségesek. Köszönöm, elnök, köszönöm, Eller úr. Nagyon röviden szeretnék kitérni néhány kérdésre. Először is Brandner asszony azt mondta, hogy szeretett volna számadatokat kapni, hogy hány polgári személy vesz részt katonai bevetéseknél. Azt hiszem, hogy a jelentés, és először egy dokumentumot mutattam be, amely tele volt számokkal. Szerintem hiba lenne, ha a jelentés egyéni számokra korlátozódna, hiszen ennek a jelentésnek egy év múlva, más év múlva is az parlament álláspontját kellene képviselni. Lehet, hogy jövőre két-három újabb civil kezdeményezés lesz. Két év múlva meg újabb katonai. Tehát ha most egyéni számokat beírnék a jelentésbe, egy politikai cél alátámasztása céljából, hát akkor a jelentés annak a veszélynek van kitéve, hogy aktualitását veszti. Még egyszer, ami a harci alakulatok, a battlegroupok kérdését illeti, Előre bocsájtanám, hogy jelentéstevő és a közös jelentés úgy gondolja, hogy a katonai lehetőségek a tagállamok részéről, ugyanúgy, mint a polgári védelmi és polgári lehetőségek egyenrangúak. Legitim, demokratikus eszközök, amelyeket nem szabad megkérdőjelezni. Néhány részben arról van szó, hogy egyszerűen azt kell megállapítani, hogy milyen szükségek merülnek fel az Európai Unió célkitűzéseinél. Szerintem mm, nem foglalkozunk keveset a polgári részsel, világosan megfogalmazzuk, a tagállamokat arra összönözzük, azt önözzük, hogy polgári vagy katonai személyzetet bocsássanak, a missziók rendelkezésre, és ott ezen tovább túlmegyünk is. Tehát nem lehet egyik és a másik után elfogadni, aztán pedig a valóságban az operáció mezején, a művelet mezején nincsenek megfelelő források, sem emberi, sem egyéb. Azt hiszem, hogy a tagállamok valóban azzal a szakadékkal néznek szembe, hogy milyen különbség van a cél és a valóság között. A harci alakulatokat szerintem sosem fogják polgári célból bevetni, polgári misszióknál. Arról van szó, hogy a lehetőségek keretében egy battle group katonai konfliktusnál való bevetésénél lehetőséget kell garantálni arra, hogy a konfliktust követően szorosan működjenek együtt a harci alakulatok a polgári ö, alakulatokkal. Nem arról van szó, hogy egy battlegroupot bevetünk, mint operatív polgári alakulatot. Egy magasabb szintű együttműködést kell garantálni a két terület között. A harci alakulatokat meg kell erősíteni. Ami azt a kérdést illeti, hogy polgári, katonai személyzet. Azt hiszem, hogy az egész beszélgetés, amikor soha nem éreztem kölcsönös bizalmatlanságot. Inkább a bizalom volt a fontos, a misszió, az operatív célok felülírtak minden más, és ezért örülök annak is, hogy nem csak az arányokra kell figyelnünk, nem csak az egyensúlyra, mint más területeken, hanem hogy világosan azt mondjuk a hatos kompromisszumban, mint Dozsón kolléga és más is mondott, ez a viszony a katona és a polgári erők között, mi azt mondtuk, kiemeljük annak a szükségét, hogy tiszteletben kell tartani a polgári és katonai szerepek közötti különbséget, és garantálni kell, hogy egy megfelelő keverék legyen, tehát legyen katonai és polgári erőforrás is. A politikai cél, az operatív szükségesség vezérel minket. Ideológiai vitát folytatni szerintem most nem lenne jó, abba a veszélybe sodródnánk, hogy numerikus egyensúlyt teremtünk, hát ez nem vezet van. Céljaink vannak, nem pedig matematikai feladatot kell megoldani. Nagyon fontos a tisztelet, a, és a katonai és a polgári résznek ugyanolyan fontosságot kell tulajdonítani. Az utolsó téma politikailag nem elfogadható. A civil szervezetek bevonása, például az orvosok határok nélkül. Nem igaz, hiszen már előzetesen sok szervezettel beszéltünk, és ezek a civil szervezetek azt mondják, hogy az egyéni bevetéseinkhez nem kell katonai őrzés. De egyhangulak azt mondják, hogy a bevetésünk, a missziunknak semmi értelme nincs, ha egy adott területen nem lehet az alapvető biztonságot garantálni, a lakosság emberi integritását. Semmi értelme orvosokat bevetni, a, ahol az emberek puszta létét ö, veszélyek fenyegetik. Ezen civil szervezetek nem kérdőjelezték meg azt, hogy Darfurban és másút katonailag kell garantálni az, hogy olyan körülmények között lehessen dolgozni, ahol valóban ezek az emberek tudnak segíteni. Tehát én tiltakozom teljes erőmmel az lenne, amit Lőzing asszony mondott, hogy az ilyen szervezetek azt mondanák, őket ne vegyük érvelési túlszul, hogy ők azt mondanák, hogy mi militarizálnánk a polgári struktúrákat. Ez egyáltalán nem igaz. Minden szervezettel beszéltünk, és nem ezt mondják. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy valóban közösen megtettük azt az erőfeszítést, hogy erős hangot hallhasson, hallasson a parlament ebben. Mm, látom már, amikor a kompromisszumos indítványokat megfogalmaztuk, láttam, hogy voltak a reakciók a bizottság részéről is, a tanács is reagált, és köszönöm szépen mindenkinek, aki konstruktívan hozzájárult ennek a jelentésnek a kidolgozásához, és még egyszer elmondanám, hogy az ideológiai megfigyelés nem fog minket sokra vezetni, az ideológia nem segít, az embereken gyakorlati módon lehet segíteni, nem ideológiával. Nagyon szépen köszönöm. A szavazás csütörtökön reggel az AFET-ben lesz, a külügyi bizottságban, tehát eh, a CBRN jelentésről és eh, Éler úr jelentéséről. Van-e esetleg más egyéb napirendi pont? Akkor az AFEP-ben találkozunk holnap és csütörtökön a szavazásra. A következő szede ülés november 15 hétfő délután két meghívott. Van Ostábornok úr, az új főgazgatója az Európai Unió katonai stábjának. Meg fogja nézni majd a jelenlegi EU-s missziókat, és Sziminovics úr, a horvát államtitkár úr, védelmi államtitkár úr, nem miniszter, hanem államtitkár, nemzetközi európai ügyekért felelős államtitkár Horvátországból. Ő lesz itt. Köszönöm szépen!